Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. És mielőtt elkezdjük az első napi rendi pontot, röviden szeretnék tájékoztatni a tegnapi politikai koordinátorokat tartott ülés eredményeiről. Megvitattuk a levélnek a tartalmát, amely a biztos jelöltek eh, teljesítményét értékeli. Ezt már a koordinátorok eh, előtt kiosztottuk, mielőtt a bizottság elnöke aláírta volna. Aztán a a hatodik jogalkotási periódusnak eh, a kérdéseit és a hetediknek az előzetes kérdéseit megvitattuk, és egy levéltervezetet is szállítottunk, amelyet a Regi Bizottság megvitat ma. Ezt is kiosztottuk, mielőtt a vitát, eszmecserét folytatjuk róla. A delegációkkal illetően, delegációkat illetően a frakció Görögországba szeretne küldeni egy küldöttséget, és a hatáskörüket majd meghatározzuk, és a 2010-es programba belevesszük. A kezdeményezés, saját kezdeményezési jelentést illetően a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a balti stratégiai megbeszélést az októberi regiülésen tartjuk. Az eszmecsere eredményeként egy támogató levelet küldünk a az elnökségnek, anélkül, hogy előre prejudikálnánk, hogy mi is legyen majd ennek a sorsa. Ezen kívül javaslatokat kérünk a saját kezdeményezésű jelentésekre a tagoktól. Köszönöm a figyelmet. Most akkor megnyitom a mai első napi rendi pontot, és örömmel üdvözlöm a soros svéd elnökségnek a képviselőjét, Maud Olofsson eh, asszonyt, aki a vállalkozásügyi és energiügyi miniszter, és így a regionális fejlesztés és a kohézió felelőse is. És Irán Hengludot is, aki egy államtitkár. Nagyon jó, hogy ő is itt van, mert lehet, hogy gyakrabban is fogunk találkozni vele a soros elnökség időszaka alatt, amikor Olofsson asszony nem tud eljönni. Nem is szaporítom tovább a szót, hanem megkérem önt, hogy számoljon be a soros elnökség programjáról. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék önöknek gratulálni. Gratulálok önöknek képviselővé választásokhoz. Nagyon fontos mandátumuk, mandátumok kaptak. Önök közül sokan először vannak itt, és az Európai Parlament képviselője nagyon komoly munka. Én a svéd parlament képviselője vagyok, a Riksdagban dolgozom. Ez akkor előfordul, hogyha az ember a svéd kormány tagja és a svéd elnökség nevében sok sikert kívánok Önöknek. Szeretnénk nagyon szoros kapcsolatot tartani Önökkel az elnökség során, hiszen együtt kell működnünk. Hogyha sikeres elnökséget akarunk magunk mögött tudni, az csak így érhető el. A soros elnökség nem könnyű, nem könnyű időben következett be, ugye új parlamenti ciklus indul, itt a pénzügyes gazdasági válság, a kopenhágai tárgyalások, csúcstalálkozó. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen együtt kell működni, hogy ezeket a nagyon komoly kihívásokat le tudjuk küzdeni Európa érdekében. A regionális növekedés illetve a kohéziós politika rendkívül fontos témakörök itt ebben a szakbizottságban, és ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európa versenyképességét növeljék, illetve növeljék az Európai Unión belül a szociális és gazdasági kohéziót. Le kell csökkentenünk a régió, régiók közötti különbséget, és a minőség felé kell fordulni. Jelenleg Európa, mint úgy, úgy ahogy az, ö, ugye a világ többi része is nagyon sok kihívás előtt áll. Említettem már a pénzügyi és gazdasági válságot, a gazdasági recessziót, mely már történelmi mértékű lett. Ennek hatása az egész bolygón érezhető. Természetesen vannak olyan régiók, amelyeket nagyon súlyosan érintett ez a válság. Az Európai Unió tagállamai mindenképpen minden régióban oda kell, hogy figyeljenek a hosszú távú fejlesztésre, a hosszú távú kohézióra. Munkahelyeket kell teremteni, de a vidéki területeken is meg kell próbálni gazdasági növekedést elérni, illetve a jólétet megpróbálni valahogyan támogatni. A versenyképesség felé való elmozdulás véleményem szerint az egyetlen módja annak, hogy a régiók közötti különbséget csökkentsük, és ne engedjük, hogy a válság miatt ez a, növe, ez a különbség megnövekedjen. A célunk a válságtól függetlenül az, hogy hosszú távú növekedést érjünk el, és itt a regionális és nemzeti erőfeszítéseknek nagyon fontos szerepe lehet az EU-s erőfeszítéseken kívül, vagy azok mellett. Ezért mondhatjuk azt, hogy a kohéziós politikára nagyon komoly szerep hárul majd, a jövőbe kell tekintenünk, meg kell próbálni elérni azt, hogy az Európai Unió megerősödve kerekedjen ki, a, vagy megerősödve kerüljön ki a válságból. De természetesen nagyon komoly munka vár ránk regionális és nemzeti szinten is. Nem szabad a hosszú távú célokat szem elől téveszteni, és ez egy válságos időszakban nem könnyű feladat. Pontosan ilyen válság idején lehet a legjobban tesztelni a rendelkezésünkre álló eszközöket, és itt nyilván, vagy ilyen időkben nyilván nyúl ki az is, hogy a hosszú távú céljaink helyén valóak-e. azt is próbáljuk, azt is el kell érni, hogy egyszerűsítsük a különböző alap különböző finanszírozási módszereket, hogy az alapjainkhoz hozzá, jobban hozzá tudjunk férni. Fontos a helyi, a regionális és a nemzeti, illetve európai szinten közötti jobb együttműködés megvalósítása. Bizonyára tudják, hogy a bizottság egy javaslattal élt a strukturális alapok felhasználásának szabályival kapcsolatban, annak érdekében, hogy gyorsabban lehessen ezt felhasználni. Nem, az ö, ifjúsággal kapcsolatos programok területén. Ez nem csak, válság, ö, nem csak a válság idején van így, mindenképpen, mindenképpen a változás felé kell elmozdulni. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban tegnap egy munkaülést tartottunk, most nem számolhatok be erről részletesen, de természetesen bármilyen javaslatunk van, megkérdezzük a parlament véleményét. Megígérem, hogy beszámolok majd a vita fejleményeiről, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban is sikeres lesz önökkel az együttműködés. A strukturális alapok végrehajtásának egyszerűsítése nagyon fontos, de az is lényeges, hogy ténylegesen egyszerűsítésről beszéljünk, azoknak a szempontjából is, akik felhasználják ezen alapokat helyi, illetve regionális szinten is. A politikusok számára, eh, politikus szempontból is van ebben a kérdésben eh, tapasztalatom, illetve mint eh, regionális vezető. Tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Uniós forrásokat racionálisan és hatékonyan használjuk fel. Ami a jövő kohéziós politikáját illeti, már évek óta beszélünk a reformról, illetve a jövőképről. Itt néhány fontos pontot említenék. Rendkívül fontos az, hogy a kohéziós politika, illetve a lisszaboni célkitűzések közötti kapcsolatot ne felejtsük el. A vállalkozás, a gazdasági növekedés, a fenntartható fejlődés, a teremtés, a társadalmi kirekesztettség elleni harc nagyon fontos az Unióban. Tehát úgy gondolom, hogy a kohéziós politikához való stratégiai hozzáállás, megközelítés nagyon is hasznos volt, és sikeres. Úgy látom, hogy, a fej, hogy ennek következtében az EU-s forrásokat jobban, hatékonyabban használtuk fel. Jelenleg is folyik az értékelés azzal kapcsolatban, hogy milyen hosszú távú hatása van a programoknak. Nagyon fontos az is, hogy különböző partneri kapcsolatokban működjünk, dolgozzunk, tehát a helyi és a regionális szintek össze kombinálásával ez is a projektek jobb megvalósítását szolgálja. A strukturális alapok forrásait azokra kell irányítani, akiknek, akiknek leginkább szüksége van erre. Nagyon fontos, hogy az emberek jó módban éljenek, tudják képezni magukat, illetve álmaikat is teljesíteni tudják, tudjanak utazni az Európai Unióban. Tehát nem csak szolidaritásról szól a kohézió, hanem, egy, hanem szolgálja a jobban működő egységes piac céljait is. A, hogyha kevesebb a szegény régió, az az egész Európai Uniónak jó illetve jól tesz ez a területi együttműködésnek és a tagállamok közötti együttműködésnek is. Egyikről sem szabad elfeledkeznünk, tehát a határokon átnyúló, illetve a nemzetközi öm, együttműködés mindenképpen hozzáadott értéket termel. A területi kohéziós politikát tovább kell fejleszteni. Minden régiónak megvan a saját növekedési, fejlődési potenciája, ezt ki kell használni. Dél-Európa például kihasználhatja a meleg éghajlatot, például turisztikai célokra, de az északi területekre is igaz, ezt gondoljunk csak a jég szállodákra, jéghotelekre. Tehát mindenképpen ki kell használni a régióban rejlő lehetőségeket. A kohéziós politikának a helyi tapasztalatra, tapasztalaton kell alapulnia. Ezzel kapcsolatban egy ö, konferenciát fogunk majd szervezni Kirunában, Észak-Svédországban. Nem véletlenül esett erre a helyre a választásunk. Nagyon érdekes ez a régió a szempontból, hogy mit is lehet kihozni egy ilyen helyből. Svédország legészakibb részén található Kiruna, nagyon gyéren lakott terület, de elmondhatja magáról ez a terület, hogy nagyon gazdag vasércben, illetve számik ott laknak. A, ott, aztán ott található az a említett jégszálloda, van egy űrkutatási központ is, tehát nagyon fontos, nagyon sok érdekes dolgot láthatunk ott Észak-Svédországban, de azt is megígérhetem, hogy hideg lesz, és sok havat fognak látni. Danuta Hübner úgy nyilatkozott, hogy ő elmerészkedik Kirunába, és azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes dolgot fogunk ott megbeszélni. És azért mondtam így, azért fogalmaztam így, hogy elmerészkedik Kirunába, mert, mint említettem, hideg lesz. Kérdés az is, hogy hogyan lehet a legjobban kihasználni ezeket a területi lehetőségeket, vagy potenciált. Ezt fogjuk ott megbeszélni tehát. Illetve a nyersanyagokról szóló bizottsági stratégiát is megtárgyaljuk majd. Ez alapvető fontosságú, nem mindegy, hogy hogy használjuk fel a nyersanyagokat, hogyha jól működő gazdaságot szeretnénk teremteni. Svédország, a svéd elnökség szeretne európai szintű nyersanyag stratégiát kialakítani, hiszen ez nagyon fontos a munkahely teremtés szempontjából. Ami a városi fejlődést vagy fejlesztést illeti, ez is ugye a kohéziós szakpolitikai, szakpolitikához tartozik, itt is komoly fejlesztésre van szükség, oda kell figyelni ezen kívül az integrációra, illetve az éghajlat változásra is. A kohéziós szakpolitikának a makroökonomiai stratégia kidolgozásából is nagyon fontos a szerepe. Svédország prioritásként kezeli ezt a kérdést, és meggyőződésünk, hogy egy olyan, hogy egy ilyen nemzetközi határokon átnyúló stratégia előfeltétele annak, hogy hatékonyan tudjunk a különböző kihívások, mint például az éghajlat változása, vagy a pénzügyi válság ellen fellépni. A balti tengeri régiónak is nagyon komoly szerepe van, itt is növelni kell az integrációt, illetve a versenyképességet. Ezt úgy lehet elérni, hogyha megerősítjük az első piacot, a belső piacot, hogyha infrastruktúrális befektetéseket teszünk, és megpróbáljuk fizikailag közelebb hozni a balti régiót az EU többi részéhez. Ezen kívül elkerülhetetlen a kutatás és fejlesztésbe, innovációba való befektetés. A stratégiának, a stratégiához nincs szükség ahhoz, vagy arra, hogy új alapokat ter, új alapokból részesüljön a régió, nem, sokkal inkább arra van szükség, hogy a koordináció, az együttműködés új formáit valósítsuk meg a régióban. Tehát a meglévő EU forrásokat lehess, le, kell a legjobban koordinálni annak érdekében, hogy optimális eredményhez jussunk. Tudom, hogy október elején önök is megtárgyalják majd a balti tengeri stratégiát, és az elnökség is nyomon követi majd ezt a vitát. Remélem, hogy az önök nézőpontját is belevehetjük majd a mi munkákba. A makro regionális stratégiával kapcsolatos bármilyen véleményt szívesen veszünk. Említettem a különböző kihívásokat, globalizáció, demográfiai változások, éghajlatváltozás. Nos, a struktúrális alapokat már használják ezen kihívásokkal kapcsolatban a megoldás megtalálására, és a jövő szempontjából is fontos az, hogy a gazdasági és szociális kohéziót fejlesszük. Szeretnék most szólni azokról az erőfeszítésekről, amelyek egy ökológiailag hatékony gazdaság kiépítésére szolgálnak. Van erre mód, hogy kombináljuk, összekapcsoljuk a gazdasági növekedést, a környezet barát, illetve fenn, környezeti szempontból fenntartható gazdasággal. A megújuló energiaforrások, energiahatékonyság lehetnek a kulcsszavak, és az innovatív technológiai fejlesztés vihet bennünket ide. E, ennek révén tudjuk javítani versenyképességünket, miközben a környezetre gyakorolt hatásunk lábnyomunk, illetve az éghajlatra gyakorolt hatások csökkenthetők. Erre vonatkozóan a beruházásokra, a zöld gazdaságból a beruházások már címzett támogatásként alkalmazhatók 2013-ig és azután is. Prioritás kell legyen, és prioritás is a svéd szempontjából az ökológiailag kialakított gazdasági növekedés, és ez jól illeszkedik a Lisszaboni stratégiai, stratégia által megfogalmazott célokhoz. <clears throat> Európa sok helyén már megindult ez az átalakulás, és az, ipari, az ipar egyes éllovasai is ez irányban haladnak. A szakpolitika alakítói is e felé kell vigyék a gazdasági fejlesztés. A, az új zöld gazdaság ö, kell, hogy irányítson bennünket, és ez vezethet a versenyképesség javításához. Európának potenciális lehetőségei vannak itt, hogy vezető szerepet vállaljon. A svéd elnökség erre törekszik, és egy nagyon fontos üzenetként határozzuk meg, prioritásként, hogy Európa gazdaságát zöld gazdasággá alakítsuk. Ennek része lehet a közlekedés politika, energiapolitika, vállalkozásfejlesztés, innovációs politika, kohéziós politika, mind-mind szakpolitikai eszközök, részei lehetnek a teljes képnek a öko hatékony gazdaság kialakításának. Zárszóként hadd mondjam el, hogy önök ebben a szakbizottságban, és az egész Európai Parlament is nagyon fontos feladatot visznek európai jövőjének alakításában. Különösen fontos ez abban a, azon válságos időkben, melyeket most élünk, nagyon sokak várják önöktől az, a politikai vezető szerep betöltését. Rendkívül fontos ez Európa megerősítéséhez, hogy együttesen erősítsük meg Európát, több munkahelyet teremtsünk, biztonságot teremtsünk, és erősítsük a hitet a jövőben az európaiak szemében. Ennek fényében szeretnék önökkel együtt dolgozni, és remélem, hogy az önök tagállamaiból is nagyon sok jó példa emelhető ki, és ezekre támaszkodva együttesen tudjuk erősebbé tenni Európát, képes arra, hogy megfeleljen a jövő kihívásainak. És várom hozzászólásaikat, kérdéseiket, amelyeket majd közelítek a elnökség felé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bevezetői szavait, melyek rámutattak arra, hogy a fő figyelmük a kohéziós politika területén egybeesnek a mi törekvéseinkkel, illetve feladatainkkal. Beszélt a területi kohézióról, a, az Öko Lisszabon címszóról és annak összefüggéseiről, ez ugye szakpolitikák rendszerében. Szeretném most megnyitni a vitát. Ahogy a miniszter asszony mondotta, kérdéseket és megjegyzéseket is szívesen lát. Megnyitom tehát ezt a fordulót. Konstanze Krellel kezdenénk, aztán Jan Olbricht és aztán Blasák képviselő kapnak szót. Köszönöm szépen, miniszterasszony! Nagy öröm számomra, hogy a svéd elnökség képviseletében beszélt a balti tengeri stratégiáról, a kohéziós politika mellett. Nagyon sokat foglalkozom az Oroszországgal kapcsolatos politikával, és ennek keretében nagy hangsúlyt kap a balti politika, a balti stratégia is. A, e, fontos ennek fényében a harmadik államokkal való kapcsolataink fenntartása. Erre kérdeznék rá, és van még két másik kérdésem is. Sajnos most is, mint minden nyáron, nagy erdőtüzeknek lehetünk tanulni. Tegnap a, már vitáztunk erről. Minden alkalommal felmerül bennem a kérdés. A tanács kezeli, működteti a szolidaritási alapot elég régóta. A svéd elnökség előre tudná vinni a dolgot abban az irányban, vajon, hogy a szolidaritási alap szabályozását úgy egyszerűsítsék, ahogy ezt az Európai Parlament javasolta is, és ezáltal az rugalmasabban tudjon reagálni gyorsabban a katasztrófa helyzetek kiváltotta igényekre az Európai Unión belül. A második kérdésem, el tudom képzelni, hogy a balti tengeri stratégia egyben a területi kohézió ügyeivel is kapcsolódik. Azonban szívesen meghallgatnám véleményét elképzelését arról, hogy a területi kohéziót hogyan igyekszik elősegíteni. Olvastuk a bizottság zöld könyvét, a parlament hivatalosan állást foglalt erről, a vita tovább folyik majd ősszel. Ön miképpen látja a tovább lépés lehetőségeit? Uh, uh, Jan Olbricht következik, frakcióként megyünk. Kedves miniszterasszony, nagyon szépen köszönjük ezt a megnyitó beszédet. Én koordinátor címem alapján az EPP képviseletében szólalok föl most. A soros elnökség és a tanácssal kapcsolatos kérdésemet szeretném feltenni. Ha meghallgattam a soros elnökség és Svédország álláspontját. És tudjuk, hogy különböző nézetek vannak a különböző országokban arról, hogy mi is a kohéziós politika. Meghallgattam a mai beszédét is, és különböző elemeket szedtem ki belőlük. Beszélt a Lisszaboni eleméről a kohéziós politikának, és azt hiszem, hogy itt az innovációt, szeretnék elősegíteni, és a, az erősebb, jómódúbb régiókra koncentrálnának. De a kohéziós politika központjában az esélyegyenlőség áll, és a felzárkózás. Tudjuk, hogy Svédország a jövőben megvizsgálja a második célterületét a kohéziós politikának. Itt a konvergencia nagy szerepet kap. Különböző irányokat látunk itt, ezért a kérdésem az, hogy a svéd soros elnökség egyszerűsíteni fogja-e a dolgokat. Nagyon fontos ugyanis megerősíteni a kohéziós politikát azért, hogy ez a közösségnek minden területét javítson, ne csak bizonyos területeken. A tanácsot illetően e, mi ellentmondásokról hallunk nem hivatalos információk és csatornákon keresztül, amikor a rendeletek egyszerűsítéséről van szó a jelenlegi válság fényében. Ezért szeretném megkérni a miniszterasszonyt, hogy adjon jelzést arról, hogy milyen a hangulat a tanácsban a rendelet megváltoztatását illetően. Ugyanis ez nagyon fontos. Elnök Vlaszak kollégától kérdés. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy tapasztalat cserélhetünk itt különböző véleményeket a soros elnökség szerepéről. Remélem, hogy Franciaország, a Csehköztárság és Svédország között kiváló együtt, kiváló együttműködés van és lesz, amikor a hosszú távú célot, kitűzéseket beszélünk meg. Amikor a helyi közösségek a prioritásaikat megállapítják a hosszú távon, ez nagyon fontos. Ön is szólt a különböző településekről és a szerepükről a döntéshozás folyamatában. Milyen lesz ez az integrált megközelítés a stratégia területén? Hiszen így használhatjuk fel a pénzeszközöket hatékonyabban. A második kérdésem a regionális stratégiával kapcsolatos. Említette, hogy milyen prioritások vannak például a Balti-tengeri régióban. Mi a véleménye hasonló regionális politikákról, például a Dunai régiót illetően? Ezek nem, itt nem lesznek átfedések a kohéziós politikával? Elnök, köszönöm szépen. Akkor most megkérem a miniszter asszonyt, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm. És a balti tengeri stratégiával kezdeném a válaszomat. Az első és a harmadik hozzászóló is említette ezt. Azt hiszem, hogy ez jól mutatja, hogy hogy lehet a határokon átnyúló különböző eszközöket felhasználni az együttműködés keretében. Számomra nagyon fontos ez az együttműködés, ugyanis mindannyian szeretnénk minél jobbá tenni ezt. E, nyilvánvalóan mi nyitottak vagyunk a harmadik országokkal való együttműködésre is, hogyha konkrét projektekben jelentkeznek ezek. Ezeknek mind nyitottnak kell lenni. Már ma is beszélünk konkrét programokról a harmadik országokkal, és ez nagyon jó dolog. Ugyanakkor az is fontos, mivel a Balti-tengeri régióról beszélünk, vagy pedig a Dunai régióról, ahogy említették, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen területen akarunk együttműködni. Ezt mind meg kell beszélni. Tehát a kezdetektől fogva tudni kell, hogy mire koncentráljunk, tehát egy nagyon fontos ágazatra kell koncentrálni. És itt minél szélesebb körű partneri kapcsolatra van szükség, azért, hogy az esmecsere minél szélesebb körben folyjon. A kormány köréből nagyon sok minisztert és államtitkárt vontunk be a balti tengeri partneri kapcsolatba. És mindannyian viseljük a feladatot a különböző minisztériumokban, és a célkitőzés az, hogy pénzösszeget is rendeljünk ezek mellé, és tudjuk, hogy ki a felelős a különböző ágazatokért. Jelenleg azt hiszem, hogy jól indultak el a dolgok, és nagyon örülök, hogy ennyien dolgoznak a balti tengeri stratégia területén. De ez nem csak a kohéziós politikát érinti, hiszen megpróbálunk kapcsolatot teremteni a különböző balti tengeri országok között Tegnap az Ipari Bizottságban már beszéltem arról, hogy a különböző balti országban, Finnország, Svédország és a többi országok területén hogyan működünk együtt az energiaágazatban és így nagyon jó együttműködni, mert hiszen konkrét eredményeket hozunk létre. A szolidaritási alapot illetően nagyon sokan eh, panaszkodnak eh, arra, hogy túl sokáig eh, tart ez, ennek a felhasználása, de ez az alap nem olyan, mint a többi, ezt hatékonyabbá kell tenni. Most már folyik ez a mondat, ma, munka, és a soros elnökség is foglalkozik vele, épp ahogy a többi soros elnökség is. És amikor már mond, ahogy már mondtam, amikor a másik oldalon álltunk, tehát amikor mi kaptuk a támogatásokat, mi voltunk a kedvezményezettek, akkor is próbáltuk megvalósítani, hogy hatékonyan működjenek a dolgok. Ezt kell nemzeti szinten is tenni, egyszerű, egyszerűbbé kell tenni a pénzeszközökhöz való hozzáférést. Nos, a területi együttműködés területén Kironában is szó volt erről. És szerintem nagyon fontos megérteni, hogy az európai régióknak mind megvan a saját erőssége, de hogyha együttműködnek, akkor még erősebbek letnek. Ugyanakkor tudni kell, hogy mik a gyenge pontjai a különböző régióknak, azért, hogy konkrét módon lehessen, gyakorlati módon lehessen együttműködni. A jelenlegi válságban, például Svédországban, felhasználtuk a kohéziós politikát és a partneri kapcsolatokat, azért, hogy aktívabban együttműködhessünk helyi, régiós és nemzeti szinten, például a munkahelyek teremtésében. Alakítottunk ki olyan stratégiákat, amelyeket már bevetettünk. Ez a fajta struktúra a gyakorlatban működik de azért a szabályokat még egyszerűsíteni kell azért, hogy a pénzeszközök átcsoportosítása jobban működjön. A kohéziós politika jövőjét illetően nyilvánvaló, hogy a különböző államoknak nem egyezik a véleménye. Nem fogok nagy titkot elárulni, hogyha azt is elmondom, hogy a különböző politikai pártok is különbözőképpen gondolkoznak. De azért kell egy alap, amiben egyet tudnak egy, érteni a különböző tagállamok. És így tudunk majd közös kohéziós politikát kialakítani. És pedig úgy, hogy megvalósítunk bizonyos szakpolitikákat, méghozzá hatékonyan, és itt a Lisszaboni stratégiát is elő kell venni a jövőben, a különböző a gyenge régiók, a leggyengébb régiók kapják a legnagyobb pénzeszközöket. És az olyan országok, mint Svéd, ország a saját forrásaikra kell, hogy támaszkodjanak, hogy a régió kohézióját elérjék. De a vita, az eszmecsere szükséges, ugyanis minél hatékonyabb lesz a kohéziós politika annál strukturáltabb lesz, és annál jobban használhatok fel más stratégiák is. És így fog sikerülni az öko hatékony, tehát környezetvédelmi szempontból hatékony politika. Tehát tudni kell, hogy hogy lehet kihasználni a kohéziós politikát. Az egyszerűsítési munka a tanácsban valóban szükséges. Mi is úgy látjuk, hogy ö, egyszerűsíteni kell a dolgokat. De hát azért ez könnyű mondani, ez konkrétan ö, ö, a valóságban megvalósítani nehezebb már. Inkább a nemzeti szabályokat kellene egyszerűsíteni, és ez az egyszerűsítési erőfeszítés még további megbeszéléseket igényel. Épp ezért én az önök segítségére is támaszkodom, E, tehát szeretném tudni, hogy önök hogyan látják ezt az egyszerűsítési munkát. A vidéki e, régiókat, illetően, hogyha szembeállítjuk őket a városi régiókkal, azt hiszem, hogy e, nagyon fontos, hogy minél több embert bevonjunk. Itt is a gyakorlati tapasztalatomra támaszkodom, hiszen vannak nagyon sokan vidéken, akik, akiket kizárunk most a munkákból, pedig az ő munkájukra is támaszkodhatnánk. A legnagyobb kihívás számunkra pontosan ez, tehát hogy együtt működjenek a különböző csoportok, amelyek a kis és középvállalkozásokat, a nőket is e, bevonják, hiszen ezek közül az emberek közül sokan nem vesznek részt az eszmecserében. Tehát nagyon fontos, hogy minél szélesebb körű partneri kapcsolat legyen. Így születnek majd meg a konkrét e, gondolatok, és erre van szükség. Tehát minél szükségesebb, a, minél szélesebb körű partneri kapcsolat. Aztán a különböző vállalkozások között, a kis vállalkozások között is szükség van az együttműködésre, hiszen gyakran nem tudnak ész, részt venni ebben az eszmecserében. Hogyha el akarjuk érni a jövő Európáját, akkor tudnunk kell, hogy mit akarnak az emberek. A, tehát azok az emberek, akik most ö, építik ki a vállalkozásukat tehát bele kell venni minél több embert ebbe a munkába. Uh, Mikael, Tajrat, a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Kedves alapszabminiszter asszony, a kohéziós politika az elmúlt időszakban nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kevésbé fejezett régiókat legalábbis stabilizálja és tovább fejlesz most azonban két nagy kérdés előtt állunk. Egyrészt az a kérdés, hogyan lehet a kohéziós, az EU kohéziós politikáját értékelni, hogyan lehet az eredményeket mérni, másodszorban pedig a gazdasági és pénzügyi válság hátterében adódik a kérdés, hogy vajon azok a területek, amelyek eddig jó struktúrával működtek, olyan vajon nem változhatnak-e segítségre, segítségre igénytartó régiókká, magyarán visszacsúszhatnak-e eddig jól működő régiók, támogatott régióká. Tehát más szóval a svéd elnökség terveze valamilyen új értékelési eszközrendszer bevezetni a kohéziós politika eredményének mérésére. Másrészt nem tartanak el attól, hogy eddig erősnek tekinthető régiók a gazdasági válság révén lecsúsznak kedvezményezett régiókká, és ezek új céljai lehetnek a fejlesztési politikának. Aztán a, nagyon fontos az eszközök kifizetésének felgyorsítása. Az Európai Bizottság javaslata szerint módosulna a vonatkozó szabályozás. Itt az a kérdés adódik, vajon célirányzott intézkedése ez, különösen annak fényében, hogy a tagállamok a társfinanszírozást csak hitelfelvétellel tudják sok esetben teljesíteni. A tanács nem vizsgálja -e azt, hogy például mely államoknak nem áll rendelkezésre már hitelforrás a társfinanszírozás támogatására, megadására, mert hogy az lehet, hogy más módon is lehetne a társfinanszírozást rendezni. Van -e erre vonatkozóan a svéd elnökségnek terve? Köszönöm, Faszalszín következik. Köszönöm szépen. A zöld frakció nevében szeretném megköszönni miniszterasszonynak a bevezetőjét, bizonyos dolgokat bizonyos dolgoknak nagyon örültünk mondandójában, például amikor azt említette, hogy bizonyos kultúrákat védeni kell, én korzikai vagyok, és az a e frakcióban nagyon odafigyelünk Európa sokféleségére, szeretnénk, hogyha ez a lehető legnagyobb mértékben megvalósulna. Említette a balti tengeri rigai régiót, és azt is említette, hogy területi alapon valósítják majd meg a kohéziós politikát, kiemelte a határokon túli együttműködést. Említette továbbá a balti tengeri régiót is, itt vannak olyan területek vagy régiók, amelyek történelmi, földrajzi szempontból fontosak, és általános megközelítést igényelnek. Ugyanez elmondható a földközi tengerül is. De korzikai szempontból azt szeretném kérdezni, hogy vajon miért van az, hogy a politikusok nem figyelnek oda az emberek közötti kapcsolattartása különböző régiók között, gyakorlatilag nincs arra törvény adta lehetőség, hogy, vagy nem lehet, nincs az megkönnyítve, hogy egyfajta tapasztalatcsere vagy együttműködés megvalósuljon a határokon túl. Jó lenne, hogyha ez progresszív módon fejlődne, akár a földközi tenger szomszédos területein. Iván Gudmans következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen! Első kérdésem a prioritásokról, éghajlatpolit- éghajlatváltozás, illetve kohéziós politika. Ugye valószínűleg az éghajlatváltozás is napirendre kerül. Ugye a Svédország egyértelműen elmondta, hogy számukra nagyon fontos az elnökség során a, az éghajlatváltozás. Most melyik, a, melyik van az első helyen, a kohéziós politika, vagy az éghajlatváltozás? A második kérdésem provokatívabb. A tanács szóval uralkodó viszonyokkal kapcsolatban van némi tapasztalatom, és amikor válságos helyzetben élünk, a régiók a munka nélküliséggel küzdenek, akkor az infrastruktúrális befektetések is megszenvedik ezt nagy versenyhelyzet lesz ez, és természetesen ezt mindenki megszenvedi. Nem csak azért, hogy az infrastruktúrát lehessen, infrastruktúrás befektetéseket lehessen tenni, hanem azért, mert mindez munkahelyeket is teremthet. Ez a szegényebb régiókat még hátrányosabb helyzetbe szoríthatja, hogyha ez nem számukra előnyösen valósul meg, lehet, hogy ez hosszú ideig tart. Hogyan látja ezt a versengést? Köszönöm az utolsó kérdés feltevő, Rika Manner. Ha további jelentkező nincs. Van még egy. Most akkor megadnám a miniszterasszonynak az szót, és akkor a két utolsó kérdést összekapcsoljuk, hogy még kezelhető legyen a dolog. Köszönöm a kérdéseket. Ami a kohéziós politika értékelését illeti, úgy vélem, meglehetősen világos, hogyha meg akarjuk védeni a kohéziós politikát, akkor megfelelő értékelésre és az eredmények bemutatására van szükség. Ez az elmúlt években <clears throat> erre vonatkozóan, ennek javítására voltak törekvések, hogy magas szinten összevethető legyen a kohéziós politika eredménye más kohéz, politikákkal, és a költségvetési kihatásai is meglegyenek ezen mérések eredményének. Így lehet ezért fontos látnunk egy jó értékelés mondja, hogy mi működik és mi nem működik. Abban is döntést kell hoznunk, hogyha európai, hogy mikor kell európai szinten lépni, és mikor kell tagállami szinten. Nem lehet tudni mindent megoldani a kohéziós politikával. Az a kérdés pedig, hogy új régiók lehetnek-e kedvezményezettek a válság fényében, az bizonyos, hogy később esetleg újraértékelhető a kedvezetek köre, azonban az utolsó kérdés lefektálva azt szeretném elmondani, hogy a, látnunk kell, hogy a kohéziós politika csak egy teljes eszközrendszer egy része. Van a gazdaság élenkidő program, vannak nemzeti ö, támogatási rendszerek, ö, vannak a pénzügyi ágazat erősítésre szolgáló eszközök, tehát az egész vagy a bankrendszer módosítására, vagy megügyes szolgáló eszközök. Tehát a kohéziós politika csak egy eleme egy összefüggő rendszernek. És fontos, hogy arra törekedjünk, hogy ezek az eszközök egymást erősítő módon, egymást kiegészítve hassanak. Tehát, ha fel, ugyanakkor, ha fel akarjuk gyorsítani az eszközök folyósítását, az is fontos lehet, és a társfinanszírozás kérdése is az asztalon van, azaz, hogy milyen mértékű legyen a társfinanszírozás, és milyen forrásokra támaszkodhat. Fontos gondolat az is, hogy a projekt gazda is hozzájáruljon a költségekhez, ez segíti, hogy erősebb felelősséggel kezelje a rábízott eszközöket. Nagyon fontos elvek ezek, hiszen mi vagyunk a adófizetők pénzének sáfárkodó hatóság, úgyhogy gondoskodnunk kell az átlátható és felelős gazdálkodás megvalósulásáról is. Nagyon sok nézet érvényesül e kérdéssel kapcsolatban, nagyon sok véleményt hangoztatnak a miniszterek is, erről besz- ennyit elmondhatok a tanácsülések tapasztalata birtokában. És Alfonszi úrnak válaszolva, igen, fontos számunkra, hogy Európa kultúráit megvédjük és kihangsúlyozzuk, a területi területfejlesztés is módja lehet ennek. A balti stratégia kapcsán is elmondható ez, de vannak más régiók is, amelyek hasonló módon együtt működhetnének, ahogy a balti térség régiója teszi. Egy, tekintető ez a stratégia egyfajta ö, tesztrepülésnek is, remélhetőleg a földközi tenger menti térségek, a Duna menti térségek is hasonló irányban fognak elmozdulni. Nyáron részt vettem Milánói kongresszuson, amelynek éppen ez volt a tárgya, a földközi tenger menti régiók együttműködésének erősítése nevezetesen. Érdekes lehetőségek, ezek nagyon fontos, hogy kipróbáljuk ezeket az együttműködés formákat, és egymástól tanuljunk. Az védelmi politikával kapcsolatban pedig, illetve annak a kohéziós politikával való összekapcsolása kapcsán sokan úgy gondolják, hogy ez a kettő ütközik, egy ellenmondáson a két politika között. Holott épp ellenkező a helyzet véleményem szerint. Éppen most a gazdasági válság idején, amikor munkahelyek szűnnek meg, most van szükség egy új európai jövőkép vízió kialakítására. És hol lehet új munkahelyeket teremteni? Hol lehet Európa éllavas szerepét erősíteni? Éppen az ég, miközben az éghajlat kérdéseit is meg kell oldanunk. Nos, a kettő, tehát a, a környezetre káros kibocsátások csökkentése olyan célok, amelyek egy új közlekedésrendszerek, új energetikai megoldások, új számítástechnikai, új szolgáltatási ágazatok megnyitását teszik lehetővé, sőt szükségesé. Ez hatalmas lehetőséget kínál a munkahelyteremtésre, és nem lehetünk, nem kullakhatunk hátul, mi a legjobbak kell legyünk ezekben az ágazatokban. Olyan európai energiapolitikát kell létrehoznunk, amely kiváló alapja lehet a jövőbeli munkának az Egyesült és kínai kapcsolataim alapján látom, hogy ott is rengeteg pénzt ruháznak be az ökogazdaságba, és én attól tartok, hogy miközben mi a célokról, a programokról beszélgetünk, a világ más részein tényleges beruházásokkal élnek, és lemaradunk e tekintetben. Ezért mondom azt, hogy Európa kell legyen a mozdonya egyrészt a, a káros kibocsátások csökkentésének, valamint az energetikai rendszerek átalakításának, hogy azok fenntarthatóbbak legyenek. Ugyanakkor mi kell, hogy a fejlesztések, az ipari technológiai változások éllavasai legyünk, és itt munkahelyeket teremtenünk. És akkor nem ütközik egy ambiciózus éghajlatpolitika az ambiciózus gazdasági fejlesztési politikával. A kettő összekapcsolható az ökohatékony gazdaság céljaiban. Ebben az irányban kell a kohéziós politika eljátsza a saját szerepét. Rika Manner. Köszönöm szépen. Rika Manner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, megköszönöm a beszámolóját, illetve hogy elmondta, hogy milyen jövőképe, mi a jövőképe a regionális politikával kapcsolatban. Mint soros elnök, nagyon nagy fontosságot tulajdonít majd a regionális politikának a elkövetkezendő hat hónapban. Sok érdekes dolgot említed, de kiemelném a balti tengeri stratégiát, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a regionális politikához. A régiók szempontjából, ahogy ezt az imént hallottuk, rendkívül fontos a balti tengeri stratégia. Hogyan, hogyan lehetne mindezt egy európai ö, szakpolitikához hozzá kapcsolni, illetve ha megnézzük a balti tengerrel határos államokat, akkor ez nem, nem csak a partmenti városok szempontjából fontos ez a stratégia, hanem az belső szárazföldi városok számára is nagyon hasznos lehet ez. Úgyhogy meg kéne próbálni minél több várost ide csábítani ehhez a stratégiához, hogy ők is részt vegyenek benne. Kérdésem, hogy a soros elnökség hogyan próbálja meg azt elérni, hogy a parti, partmenti városokon kívül a szárazföldön kicsit beébb található városok is kapcsolódjanak a stratégiához, hiszen fontos az, hogy minél szélesebb alapokon működjön ez a stratégia. Köszönöm, Zéber úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt a miniszterasszony válaszait hallgatni, a zöld gazdaságra vonatkozó mondatait. Itt azonban van egy fő probléma, az, hogy a, a hagyományos energiahordozók ára viszonylag alacsony. Tehát az árstruktúrát lehetne úgy változtatni, hogy a megújuló energiaforrások viszonylag drága ára csökkenjen. Érdekelne miniszter asszony, hogy a svéd elnökség terveze valamilyen árszínvonal módosítást, beavatkozást annak érdekében, hogy a zöld gazdaságot tár erősítsük, vagy a piac erőire hagyják, hogy valamiképpen majd kialakuljon egy más helyzet. Holott tudnénk, a, ez árkérdés kulcsfontosságú lehet. Egy második kérdés, az európai programok egyik fő gondja a bürokratikus végrehajtás. A tanácsban hol, hol állnak a tárgyalások a bürokratikus akadályok leépítésében, különösen a nagyon szigorú ellenőrzési ö, rendszabályok ügyében a programok végrehajtása ellenőrizendő. Vannak-e tervek, elgondolások arról, hogy a pénzek felosztásának irányítását hogyan lehetne megújítani? harmadik kérdésem, hogy milyen indikátorokról tárgyal a tanács annak érdekében, hogy a jövőben úgy határozzák meg a, a régiókat, mely régiók ö, ö, lehetnek jogosultak, ez csak a GDP, vagy a munkanélküliség, vagy egyéb más mutatók és indikátorok alapján határozzák el majd el a jövőben. Van -e erre vonatkozó terv vita a tanácsban. Köszönöm szépen. Josip Matula következő hozzászóló, és egyben utolsó is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon szépen köszönjük ezt az előadást és a hozzászólásait. Egy kis kérdésem van, mert az idő nagyon telik. Román vagyok, Románia nyugati részéről származom. Jelzést szeretnék adni a kisvállalkozások részéről, de tulajdonképpen a nagyok részéről is. És pedig az európai alapokhoz való hozzáférési folyamat egyszerűsítését kérjük. Vannak olyan esetek, amikor sokszor multinacionális vállalkozások projekteket nyújtanak be új munkahelyek teremtésére, és ezt, ennek a finanszírozását kérik. 1700 új munkahelyről van szó, például egy bizonyos vállalatnál, egy válságban lévő ágazatban. Ez pedig olyan embereket alkalmazna, akik hátrányos helyzetű eh, társadalmi osztályokból származnak. A gazdasági válság területén nagyon fontos olyan eszközöket létrehozni, amelyekkel munkahelyeket akarunk létrehozni, a munkahelyeket teremthetünk, ezért egyszerűsíteni kell a hozzáférési folyamatot, különben nem tudjuk elérni ezeket a célokat, és hogyha ez így nem megy, akkor a vállalatok más eszközökhöz fordulnak. Tehát itt munkahelyteremtésről van szó, és ezért ezeket az összegeket, pénzösszegeket minél gyorsabban kellene biztosítani, tehát prioritást kell nekik biztosítani, ezért a tanács egyszerűsítse a folyamatot. Elnök. Akkor még egy utolsó kérdést fogadunk. Elnézést, hogyha nem láttam. Tisztelt miniszterasszony! Én is a balti tenger térségéből származom, és nagyon örülök annak, hogy a balti tengeri stratégia prioritást élvez. Akkor legutóbb Strasbourgban voltunk. Sok kolléga tette fel a kérdést, hogy a stratégia prioritása, illetve hogyha prioritás, akkor miért nem kap vagy miért nem élvez nagyobb költségvetési támogatós, támogatást? Tud-e minket most arról biztosítani, hogy a következő költségvetésben a balti stratégia nagyobb támogatást, nagyobb finanszírozást kap majd, hiszen források nélkül gyakorlatilag tündérme sem marad. Második kérdésem. Észt vagyok. Ez a legkisebb balti állam. Sokat beszélünk, beszélt ön is az együttműködésről, fejlődésről, fejlesztésről. De mi a helyzete Észtországgal? 1,3 millió lakos él Észtországban, és 15 százalékos a munkanélküliség, de hát gyakorlatilag társadalmi katasztrófa szélén állunk. Van-e valami, valami jó tanács a számunkra? Uh, ha jó, Azt hiszem lezártuk a, a kérdések körét, úgyhogy a miniszter asszonynak adom meg a szót a e zárókör zárására. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy ilyen sok kérdést kaptam a balti tengeri stratégiáról, és ezt én úgy értelmezem, hogy ezen együttműködési forma valóban nagy érdeklődésre tart számot. Új fejlemény, ez új módszer a szakpolitika irányításában, vagy tervezésében mindannyian hasznát láthatjuk, más régiók is. Az a kérdés, hogy, hogy hogyan lehet bevonni a, a balti térség országainak szárazföldi területe is bevonni mindebbet, nem csak a parti városokat, fontos kérdés, hiszen a balti tenger stratégia nem csak a, a, a tengerparti városok javát kell szolgálja, hanem az országok teljes részé. A tagállami kormányzatok kell, hogy gondoskodjanak a felől, hogy az országaik többi része is kezdődményezetje lehessen a programnak. Fontos, hogy feltették a kérdést. Az én tapasztalatom azon, azonban az, eddigi tapasztalataim alapján, hogy a teljes régió bevonása nagyon fontos, és figyelemmel kell lennünk erre. Ha az utolsó kérdésre ugorhatok, megvizsgálandó, hogy jelen pillanatban mi történik a térségben. Nos, a Balti-tengeri stratégia nem egy új költségvetés létrehozásáról szól, hanem a már rendelkezésre álló pénzeszközök jobb felhasználásáról, jobb működéséről. Ahogy én látom, és mások is azt a kérdést vetik fel, hogyan lehet többeket, több embert bevonni az új innováció, az új üzleti ötletek, és ezáltal a munkahelyteremtés felélénkítésében. Így kell a tagállamok között együttműködést erősítenünk, hogy a vállalatok könnyebben piacra juthassanak. Ez kell legyen tehát a végső cél. A svéd kormányban én a, az iparért és a vállalatokért felelős tárcát viszem, és ilyenként mondhatom, hogy Svédország és a balti államok együttműködés rendkívül fontos, de sokkal többet tehetnénk a KKV-k lehetőségének bővítésében együttesen, biztosítva számukra egy nagyobb piacot, jobb feltételeket teremtve a kisvállalatok számára. Tegnap az ITRE szakbizottságban is beszéltünk a szabályok egyszerűsítéséről, és a versenyképességi tanács és ez irányban tárgyal, de mindenki meg kell tegye a magáét. Annak érdekében, hogy a bürokrácia csökkenjen, amelyek a, a KKV kezét megkötik, hiszen a KKV növekedése hozza magával Európában a gazdaság növekedését. Zéber úr a, a szélenergia, a napenergia, megújuló energiaforrások áráról, illetve az esetleges ösztönzőkről beszélt. Hogyha új, fenntartott energiaforrásokat akarunk bevezetni, akkor a kezdeti szakaszban ezek bizonyos támogatására van szükség. Különféle rendszerek működnek Európában. Svédországban egy piac alapú rendszer működik, amely nézetem szerint jól működik, és a piac is ismeri a rendszer működését, így kiszámítható ez a támogatási rendszer. Más államokban ez egy feed-in rendszer működik, és ott is jók a tapasztalatok. Tehát az tény, hogy kell arra szakpolitika, hogy az új energiaforrások belépésekor ö, támogatást kapjanak, de ez nem maradhat fenn örökké. Én optimista vagyok. Például a szélenergia kapcsán egyes tagállamok hatalmas lépéseket tettek. Németország, Dánia, Svédország is egyre inkább uh, csúcs uh, vagy éllavasai lettek a, a szélenergia felhasználásának, és a napenergia, a szélenergia rendkívül izgalmas technológiákat mutatnak be. Az egész világ ö, keresi ezeket a technológiákat. Ez nem csak arra van szó, hogy a körzetet védjük, hanem egy új ipari ágazatot nyitunk meg Európa számára. Erre pedig nagy szükség van a munkahelyteremtés szempontjából is. A gazdaság támogatásának egy másik eleme lehet a K plusz F, illetve az innovációfejlesztés. Európai szintű programok is működnek erre nézvést. A gazdasági élénkítési programban is szerepel ez. Az energiahatékonysági lépések is összekapcsolhatóak ezzel. Tehát, mint mondottam, a rendelkezésre álló eszközöket kell a legjobb módon felhasználni, kitűzött célok irányában, azokra koncentrálva. Svédországban például nagyon sok helyi vállalat és önkormányzat összekapcsolódik, és partneri szövetségeket alakít az új energiaforrások felhasználására. És egymás segítik az emberek, illetve ezek a vállalatok, önkormányzatokat megújuló energiaforrások jobb kihasználásában. Persze egyensúlyt kell találnunk, mert egyrészt az ellenőrzések tekintetében, mert egyrészt az adófizetők pénzét megfelelő módon kell ellenőrizni azok felhasználását, ugyanakkor a projektek végrehajtását is segíteni kell. Ez az egyensúly fenntartandó a tagállami szinten csak úgy, mint az európai szinten. Sokszor az Európai Unióra mutogatnak, ha gond van, holott sokszor ennek helyi vagy tagállami szinten vannak, adódnak problémák. Én svéd miniszterként ugye tagállami felelősséggel bírok a, a projektek végrehajtását felügyelve, és Európa, ugyanakkor Európának is megvan a maga felelőssége abban, hogy egyszerűsítse a pénzek mozgását, az arra vonatkozó szabályokat. Mert ahogy a képviselő említette, rendkívül fontos az, hogy ezek a megcélzott források tényleg oda jussanak a kezdeményezetekhez, akiknek szánták őket. Az állami támogatások kapcsán pedig megvitattuk az autóipar ágazat problémáit ezzel kapcsolatban. Itt is azt kell látnunk, fontos, hogy egyensúly álljon fenn. A, a, a támogatások között és az egészséges versenyfeltételek fenntartása között. Hosszú távon a, a nyílt versenyt és a nyílt piacot, kereskedelmet kell megcéloznunk. Rövid távon azonban szükség lehet rövid távú segítségre. Az autóipar felelősei maguk is úgy nyilatkoztak, hogy lehető leghamarabb szeretnék a, ismét visszatérni a, a nyílt szabad verseny terére, színterére. Jelen pillanatban azonban támogatásokra tartanak igényt. Remélem, hogy reflektáltam minden kérdésre. Összefoglalásként hadd mondjam el, hogy Nagyra értékelem az önök hozzájárulását, és tekintettel a jelenlegi nehéz időkre rendkívül fontos az mindannyiunk számára, hogy tanúbizonságát adjuk annak, hogy az Európai Unió megtette a magáét a válság kezelésében, azonban nem pihenhetünk babérjainkon, hanem a rendelkezésre az eszközöket jobban kell felhasználnunk a jövőben. Nagyon sok olyan tapasztalat, tudás gyűlt fel Európában, amelyet a svéd elnökség is támaszkodhat. Örömmel vettem részt az első tárgyalási vagy eszmecsere fordulón, és örülök, hogy államtitkárom is itt volt, mert hogy én magam nagyon sok más ülésen kell majd részt vegyek, nem tudok majd mindig eljönni az önök szakbizottságához, de Jörgen Heckland kollégám az önök rendelkezésre áll, és kapcsolatot tart majd között önök között és közöttem. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtak, és várom a nagy várakozással tekintek az együttműködésünk elébe. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Azt hiszem, a kollégák nevében is elmondhatom, hogy nagyra értékeljük az ön odaadását, és a nagyon ambiciózus a tervük. És mondta, Eh, hogy sok területtel fognak foglalkozni, és ez nagyon jó, mert eh, manapság ez az egyetlen módja annak, hogy eh, így teszik. Mindegyik intézménynek megvan a saját programja, és mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy javítsunk az európaiaknak az életén. És remélem, hogy együtt tudunk működni, hiszen ön nyitottan áll ezekhez, a kérdésekhez. Tehát az együttműködésből fakadó energiákat minél jobban fogunk, fogjuk felhasználni, és várjuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban együttműködhetünk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. Két perc szünet következik, hogy elbúcsúzzunk a miniszter miniszterasszonyhoz, és aztán jön a tízes napi rendi pont.

Can we start, uh, can we continue? Folytassuk, hogy legyen több időnk az összes pont megtárgyalására. Mindenek előtt azt kérem, hogy mindenki üljön le. Kezdjük el a tízes pont tárgyalását. Arról szeretném tájékoztatni önöket. Most már tegnap is említettem, hogy az Európai Parlament elnökétől kaptunk egy hivatalos levelet, melyet kiküld, amelyet minden szakbizottsági elnöknek megküldtek, amíg a hatodik ciklusból nyitva álló megörökölt kérdésekről, meg a mostani ciklus prioritásairól szól ez a levél. Azt kérték tőlünk, hogy szeptember 9 éig minden szakbizottság tájékoztassa az elnököt a 1459 és 1466-os cikk szerinti még álló kérdésekről, amelyeket meg kell vitatnunk, vagy még a benyújtandó módosítókról. Hogy ezt a kérést, e- a parlament elnökének a kérését kielégítsük, a titkárság egy levél tervezetet írt, amely két részből áll. Az első rész tájékoztatást tartalmaz a nyitváló kérdésekről, ezt kötelező leadnunk, tehát e, az első részt azt, azt mindenképp el kell küldenünk, méghozzá szeptember 9-ig. Aztán a második rész is ott van, amely a politikai prioritásokat tartalmazza, melyet e, kívánság szerint hozzá tehetünk a levél első részéhez, de, meg, de ezt később is megküldhetjük. Tehát nem feltétlenül, vagy azt is eldönthetjük, hogy nem írjuk ezt meg egyáltalán ezt a részt, de szerintem nem volna ez utóbbi jó döntés. Tehát tegnap megvitattuk a koordinátorok ülésén levél tervezett ügyét, módosítottuk is néhány olyan javaslattal, amelyet a zöldek, a GUE és a néppárt részéről Piper úr módosítottak. Ezeket a módosítókat beletettük a levélbe, ez, és ezt tegnap este e-mailen elküldtük önöknek, meg mert most is kiosztottuk papíron. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy a levél első része nem jelent semmi gondot. A koordinátorok nem láttak ebben semmi problematikusat. Az egyetlen nyitváló kérdés a Mészakbizottságunk számára a szolidaritási alapügye, ami nem jelent ellenmondást, nem jelent vitát. A véleményem szerint az volna jó, ha mind a, a levél mind a két részét elküldenénk most az elnöknek, de persze a felül is erősen, a, mellett is érvelnék, hogyha valamit szeretnénk módosítani, vagy hozzátenni e levélhez, a levél második részéhez, akkor ez még változhat. Ez egy, ez egy vita anyag tulajdonképpen egy élő anyag, a levél második része, ami további viták tárgya lehet, a közeljövőben legalábbis. De már ma is tartottunk egy első vitafordulót, és akár a második része vonatkozni, és akkor a levél mind a két része elküldhető lesz. No, ezzel szeretném megnyitni a levél második részére vonatkozó eszmecserét, hisz a szabbizottság kell eldöntse most, hogy ezt most elküld, hozzáteszünk-e valamit ehhez a második részhez, vagy úgy, ahogy van, küldjük el. Kérem tehát az egyéni hozzászólásokat a tagok részéről van-e? Ilyen? Konstantin elkezdjük. Köszönöm szépen, Danuta. Két gondolatom volna. Tegnap már említettem a meghallgatás során, és ma is az, el, az elnökség tájékoztatója során, hogy a szolidaritási alap ha jól értettem, akkor, akkor a, tanács nem kíván részt venni ennek megreformálásában. Talán kicsit élesebben lehetne a levélben megfogalmazni az erre vonatkozó igényeinket, mert a régiókkal szemben nem tudjuk képviselni azt az álláspontot, hogy a, hogy a, a, a parlament javaslatait a tanács egész egyszerűen nem vállalja, mert nem tudja a 27 tagállam véleményét egységesé tenni. A parlament nem engedheti meg magának, hogy ezt csak úgy lenyelje. A második, ahogy én értelmeztem, a bizottság szándéka, mely, és amely nézetem szerint a legfontosabb kérdése lehet ennek a ciklusnak, az új támogatási időszak és kohéziós politika, valamint a 2013 utáni pénzügyi terv megtervezése. Most ezzel kapcsolatban egy munkacsoportot szeretne felállítani a bizottság, ahogy én, ahogy én látom. Ez a munkacsoport tagjai lehetnek a mindenféle intézmények, a bizottsága, a tagállamok, a régiók bizottsága, tudósok, helyi önkormányzati emberek, csak az Európai Parlament nem delegálhat oda embert. És a a, a, a biztos azt mondta, hogy majd erről tájékoztat bennünket, és az bizony nem elég. Nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha a szakbizottságunk egységesen felszólalna amellett, hogy kapjunk ebben a munkacsoportban egy helyet. Követeljük magunknak ezt a helyet. Ez a legkevesebb, hiszen mi vagyunk a, az európai polgárok képviselői, az összes európai régióból demokratikusan megválasztott képviselői vagyunk ezen régióknak. Úgyhogy nagyon fontos volna, talán beírható volna ebbe a levélbe, vagy más módon jelezhető volna ez a világos követelésünk. Köszönöm szépen, megköszönöm az észrevételeket. És szolidaritási alappal kapcsolatban, hát ugye ez megvan, de lehet, hogy talán egy világosabb értelmezés szövegre lenne szüksége? Vagy mit szeretne? Vagy szeretné, hogyha egyszerűen hangsúlyoznánk, hogy ez fontos? de ne felejtjük el, hogy még van egy vendégünk, úgyhogy ezt a kérdésnek is fölteheti egyéb észrevételek. Alfonszi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első megjegyzésem az eredeti levélhez kapcsolódik, ez pedig a válság elleni intézkedéseknek a nyomon követésével kapcsolatos. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e már megegyezés, megállapodás. Aztán az elmondottak szellemében a frakció nagyon fontnak, fontosnak tartja, hogy legyen párbeszéd az Európai Parlament és a bizottság között, amikor a jövőbeli kohéziós politikát tárgyalják. Ugyanis nagyon fontos, hogy változások legyenek, ezért az előzetes egyeztetés koncepcióját is meg kell említeni a levélben. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy egyrészt a nyomonkövetés legyen. Jó, ezt belevesszük majd a második pontba is. Van-e még megjegyzés? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyit szeretnék mondani, hogy már ahogy tegnap is a koordinátorok ülésén mondok, mondtam, egyetértek a levéllel, de nem tudom, hogy nem lehetne pontosabban és hangsúlyozottabban rámutatni az új politikára, ahogy a miniszterasszonynal folyt párbeszéd során és említettük. Egy olyan politikai, amely a zöld környezetbarát politika lenne a megújuló energiák a zöldek ezt már javasolták. De azt hiszem, hogy nekünk is érdekünkben állna a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjainak, hogy hangsúlyozottabban kérjük ezt. Ez a mi feladatunk is. Uh, but can you just be a little bit more uh... Szeretném, hogyha egy kicsit konkrétabban megfogalmazná azt, hogy mit is tegyünk. Igen, hát osztjuk azt a nézetet, hogy szükség van eszmecserére a jövőbeli politikát illetően, és ez meg is fog történni, hiszen ez lesz az egyik legfontosabb feladatunk. van egy ilyen pont, hogy tárgyalások a jogalkotási csomaggal kapcsolatban. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor azt javasolnám, hogy a jövőbeli politikát hangsúlyozottan bele, vegyük bele. Jó, értem, hogy mit akart mondani, és megpróbáljuk majd belevenni. Lehet, hogy túlságosan formálisan jelenik ez meg itt. Tehát a felkészülés az azt jelenti, hogy legyen mindenféle eszmecsere, szakvélemény, jelentés, stb. Jan Olbricht. yes, sir, I, I would like... Talán egy technikai e, megoldást javasolnék. A kettes, második részben három különböző elem szerepel. Az egyik a tanácssal való feszültségekről szól, de a parlamentben is lehetnek ilyen feszültségek. Ez a strukturális alapkötelezettségekkel kapcsolatos, a rendeletek szabályozással kapcsolatban. Tehát ugye van egy fontos vita a fellendülésről, gazdasági fellendülésről, programról, aztán van egy másik a jövőbeli kohéziós politika kérdése. És aztán, hogy ennek milyen következményei vannak a jogalkotási csomagban. Ez a politikai struktúráló folyó vitának az eredményeként lesz. Tehát ez a második rész. És ebbe beletartozik a területi kohézió kérdése is. Ugyanis ez a jövőbeli kohéziós politikának része. A harmadik kör pedig a természeti katasztrófáknak a kérdése. Ez is egy fontos elem. De vegyük ezeket külön, tehát a meglévő rendeletek, aztán a jövő kohéziós politika, és aztán a jogalkotási csomag. elnek. Jó, akkor a tökkárság majd kapcsolatba lép Jannal, és ezeket figyelme vesszük. Van más megjegyzés? Ha nincs, akkor Ezeket a megjegyzéseket belevesszük. Nem tudom, hogy mennyi időbe telik ez, de ma délelőtára készen lesz a levél, és akkor elküldjük. És hogyha nincsen további megjegyzés, akkor két részben elküldjük ezt a levelet önöknek, és aztán időben elküldjük Buzek úrnak is. Köszönöm szépen, most akkor... Ó, hát van itt idő, még nem jött el a következő napi rendi pont odaje, akkor most a bizottságtól akar-e valaki hozzászólni? Tehát akkor két lehetőségünk van, hogy uh, egyrészt várunk, és akkor megnézzük, hogy Anna úr uh, itt lehet-e gyorsabban, vagy pedig hát nem változtatunk meg az eredeti időn. Jó, akkor megpróbálunk kapcsolatba lépni a következő előadóval, megkérdezni, hogy nem tudna-e hamarabb itt lenni. okay. Kedves, kollégák! Már úton van Áner úr, tehát akkor 15 percünk van, hogyha akarnak kimenni, akkor felfrissülhetnek. Tehát 16 perc múlva kezdjük, 3 3.11-kor. Kérem, addigra jöjjenek vissza. Köszönöm. vasúti.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

Kedves kollégák, szeretnénk folytatni az ülést. Szeretném bejelenteni, hogy a most frissen választott kollégák eh, érdekében elmondom, és azok számára is, akik most vannak először a mi bizottságnak tagjai, hogy a Dirk Hanner úr, az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatója itt van, és képviseli most itt a regionális politika területén való együttműködést a bizottsággal. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy júliusban a bizottság elfogadott két rendeletet, a, mind a ö, válság kezelésére, de az egyszerűsítés céljából is. Nem volt időnk megbeszélni ezt formálisan, tehát hivatalosan júliusban, de ezeknek a rendeleteknek a gyakorlati megvalósítására most beszélünk először. Arra ugyan emlékezhetnek, hogy kiosztottuk ennek a két rendeletnek a megbeszélését, tehát hogy kik a jelentéstevői, Lambert úr az egyiké, az ERFA és a, a szocialisták és a demokraták kapták ugyan megállapítottuk, hogy ki lesz az, de nem volt konkrét név, tehát ezért most nem beszélek erről. Nos, mindesetre a főigazgató úr most talán beszélhet a rendeletek sorsáról, talán a tanácsban is, és aztán lesz eszmecsere is. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Először is szeretném kifejezni hálámat azért, hogy meghívtak ebbe a bizottságba. Ez az első eszmecsere, egy jelentős eszmecsere e, köztünk. A mai témán túl természetesen rendelkezésre állok általánosabb kérdések megvitatására is. Az e, európai választások eredményeként új tagok léptek ebbe a bizottságba, és szeretnék mindenkinek gratulálni ehhez, és mindenkinek minden jót kívánok a munkájához ebben a bizottságban. Természetesen különösen az elnök asszonynak szeretnék minden jót kívánni az új pozíciójában, hiszen ez egy nagyon nagy kihívás. Nagyon érdekes idők várnak ránk az elkövetkezendő hónapokban és években. Nem csak a jelenlegi válság miatt és a tennivalóink miatt, hanem a jövő alakulása miatt is, tehát hogy milyen politikát fogunk folytatni 2013-ig. Nagyon sok tagállamban már elkezdődött a munka eh, ezt illetően eh, a többi intézményben is, és a bizottságnál is. Ugyanis eh, meg kell találnunk a szorosabb együttműködés és partneri kapcsolatnak a módszereit. Tehát nagyon izgalmas kihívás lesz a következő évek során számunkra ez. Ez a bizottság a fő, a legfontosabb partnere a főigazgatóságnak. Nyilvánvalóan figyelemmel követjük a költségvetési, a költségvetési ellenőrzési bizottságnak a munkáját is, de ezt a bizottságot tekintettük mindig a legfontosabb partnerünknek. Az előző biztos elnöksége alapján is próbáltuk javítani a kapcsolatokat ezzel a bizottsággal, és partneri kapcsolatot kialakítani. Én és az új biztos ezt a munkát folytatni szeretnénk. A múltban meg kell vallanom, és nem is olyan régen, az önök bizottsága nagyon nagy sett számunkra, nagy támogatást nyújtott nekünk. Különösen hálás vagyok azért, hogy támogatta ez a bizottság a javaslatainkat, a, melyeket tavaly novemberben és decemberben tettünk meg. Ugyanis ezeket minél gyorsabban el kellett fogadtatni azért, hogy minél hamarabb megvalósítsuk őket. Ezen alkalommal a parlament többször megfogalmazta aggájait az alapok kezelését illetően, tehát a, a kezelési politika, a politika helyszínen történő megvalósításának érdek, egyszerűsítenek érdekésben. Milyen célkitűzéseink, közös célkitűzéseink vannak? Nagyon örülök annak, hogy ma bemutathatom a munkánkat Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy az Európai Parlament azt szeretné, hogy minden politikai kezdeményezésbe bevonjuk már a kezdetektől fogva. És ö, vállaljuk, hogy megteszünk minden olyan erőfeszítést, amelyet segíti. Néhány szóval szeretnénk felvázolni a javaslatainkat a jelenlegi gazdasági válság területén. Talán emlékeznek 2008 második fél évére, amikor először tapasztaltuk a tagállami kollégákkal együtt, hogy hogyan történik a politikának ott a helyszínen való megvalósítása. De beszámoltak nekünk, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük ott helyben. Tavaly a második fél évben elkezdtünk gondolkodni azon, hogy a 2007-től 2013-ig tartó időszakban hogyan tudjuk egyszerűsíteni ennek a politikának a szabályait a legsürgetőbb esetekben. Az egyik legsürgetőbb eset tavaly a jövedelem termelő projektekkel volt kapcsolatos. Itt nagyon sok ö, adminisztrációs teher nehezedett a tagállamok és a régiók vállára, a még a kis projektek területén is. Az első javaslat, amelyet egyhangulag elfogadtak, az volt, hogy a kis projekteket kivonjuk hogyha ezek jövedelemtermelők, ezen bonyolult szabályok alól. Tehát az igazgatási terheket könnyítettük, ugyanakkor a pénzügyi, tehát a kiadási területen meghagytuk a jövedelem hézagokat, tehát a kiadásoknak a nagy része megmaradt az előző szabályok alatt. A régiók igazgatásában és a kedvezményezettek területén hagytuk ezeket meg. Tehát ez volt a kiindulási pont. Az első válság csomagban a bizottság novemberben és decemberben egy második javaslatkört állított össze a szabályok javítására és egyszerűsítésére a tagállamokban nagyon sok szakemberrel konzultált, konzultáltunk, tehát gyakorlati szakemberekkel, akik rendelkeztek a tapasztalattal, és a bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai is nagyon sok javaslatot nyújtottak be azért, hogy a regionális fejlesztést a helyszínen javítani tudjuk és az elsődleges kedvezményezettek szempontjából is javíthassuk, tehát az állampolgárok szempontjából. A tavalyi év végén nyújtottuk be ezeket a javaslatokat, azóta elfogadták ezeket, és megváltoztattuk ennek következtében a megvalósítási szabályokat, és ezt az alkalmat felhasználtuk arra is, hogy a bizottságnak a szabályzatait megvizsgáljuk, és azt, hogy van-e még más olyan lehetőség, ahol egyszerűsíthetünk a szabályokon, és ahol erre lehetőség volt a tagállamokban, ezt meg is tettük. És ennek eredményeként egy harmadik egyszerűsítési csomag is összeállt, és ez van most itt előttünk. A szervezeti megoldásokat illetően a Regionális Fejlesztési Bizottságban volt egy kis irányító bizottság, amely az egyszerűsítéssel foglalkozott, tehát megvizsgálta mindazokat a területeket, ahol lehet egyszerűsíteni. De hogy a régiókkal magukkal szorosabb kapcsolat legyen, a régiók szakértőit is megkértük, akik a szakpolitikáknak az irányítását és ellenőrzését végezték. Meghívtuk Brüsszelbe, és voltak, ott voltak a tagállami szakértők, és a regionális szervezeteknek a képviselői is, és ott tartottuk ezeket a megbeszéléseket. Ezek a megbeszélések eredményezték aztán ezt a jelenlegi csomagot, amely olyan változtatásokat tartalmaz, amely a szabályokat éliti, illeti. Ezt a harmadik csomagot valószínűleg újból megvizsgáljuk a végrehajtási szabályok szempontjából, azért, hogy ezeket egyszerre elfogadtathassuk a rendelet elfogadásával. És remélem, hogy ez a szoros együttműködés azt eredményezi az év végére, hogy olyan helyzet áll elő, hogy a 2007-es, 2013-as időszak szempontjából világosan látjuk, hogy mit kell tenni. Ezt az időszakot akkor megoldjuk, ha csak valami nagy probléma nem jelentkezik, amit most egyelőre nem látok. Nos, miért állunk meg a 2007-2013-as időszak után? Azért, mert a végrehajtás most a helyszínen történik, és amikor már folyik a játék, akkor a szabályokat nem lehet megváltoztatni, hiszen az nagy zavarhoz vezetne. Tehát a harmadik csomag esetében elértük annak határát, amikor még tehetünk valamit. Tehát a jó hír az, hogy e, a politika e, most már a nyár óta valóban ott a gyakorlatban is megvalósításra e, kerül. És a visszajelzések alapján optimistában nézek a következő időszak elé, sokkal optimistában, mint az éveleje óta. Most akkor nézzük a javaslatokat. Mint mondtam, ez a javaslat a gazdasági válság háttere, hátterében történik, és ezért két oldalú a célunk. Az egyik az, hogy egyszerűsíteni akarunk, ki akarjuk venni a fölösleges szabályokat, amelyek csak bonyolítják a dolgokat, és nem szükségesek. Ugyanakkor amikor egyszerűsítünk, szeretnénk segíteni abban, hogy sér, sér, ö, meggyorsítsuk a gyakorlati megvalósítást. Tehát ez az a kétszeres ö, óhajunk. És ezért az egyszeresítési javaslatot kiegészítettük két másik javaslattal, amelyekről majd beszélni fogunk. De most nézzük az egyszerűsítést. Itt a legfontosabb projekteket nézzük, a strukturális alapokhoz tartozó projekteket. Ugyanis nagyon sok pénzt költünk ezekre. Az első egyszerűsítés az volt, hogy csak 50 milliós egyetlen küszöb van a jövőbeli legnagyobb projektekre. Eddig két két küszöb volt, 25 milliós a környezetvédelmi, a másik pedig 50 milliós a többi projektre. És attól függően, hogy regionális vagy kohéziós projektről van szó, és az, hogy melyik környezetvédelmi és melyik nem környezetvédelmi projekt különbözőképpen meghatározott. De most már akkor ezeknek a legfontosabb projekteknek csak egy meghatározása van, tehát ez az 50 millió euró és a tagállamok visszajelzései alapján ezt valóban egyszerűsítésnek látják, és, és tisztázza a zavart. Aztán szeretnénk az irányítást is egyszerűsíteni olyan nagy projektek szempontjából, amelyeknek nemzeti vagy közösségi jelentősége van. Tehát Például, hogyha egy autópályáról vagy egy vasúti pályáról van szó, amely több régiót is átszel, akkor ezt egy projektként kezeljük. Még akkor is, hogyha ez e, több programon is átvonul, hogy így mondjam. Eddig ez nem volt lehetséges, és ez mesterséges e, bonyolultságot okozott. Tehát ezért logikus volt, hogy ilyen módon alkalmazzuk ezt. a rugalmassági eszközt is megnöveltük a fontos projektek esetében, hogy megfeleljenek a kötelezettségvállalási szabályoknak. Vannak olyan kivételek, amelyekbe beleesnek egy ilyen fontos projektek esetében, de ezt csak akkor lehet alkalmazni, hogyha ezt a bizottság elfogadta a jövőben ez a mentességi szabály már akkor alkalmazható, hogyha benyújtják ezt a projektet a bizottsághoz. Ennek az oka az, hogy vannak olyan esetek, amikor a projektek néha annyira bonyolultak, hogy több időre van szükség, mint ez az eredetileg tervezett három hónap, azért arra, hogy jóváhagyják ezt a projektet. Ezen esetekben ezek a kivételezett fontos projektek számára ezt alkalmazzuk. És így segítjük majd a tagállamokat, hogy felgyorsítsák a projekteknek a benyújtását. Tehát ez technikai megoldásnak tűnik, de igazából az igazgatás szempontjából erre egyszerűsítés. Szeretnénk ugyanakkor a programok felülvizsgálatát is egyszerűbbé tenni. Itt a cél különösen az, hogyha olyan programok működnek, ahol módosításokra van szükség, amelyek voltak éppen kisebb fontosságúak, kisebb súlyúak. Általában a költség akkor lesz jogosult egy programban, hogyha a programot jól, jól hagyták. De a mai szabályok szerint, hogyha valaki később módosítja a programot, ami egyébként normális, különösen válságidőkben, amikor új helyzetekhez kell igazodni, tehát amikor ilyen módosítást adódik a programban később, akkor bármit is tesz a teszünk, mindig kiterjedt értékelést igényel a döntés és ennek az oka mm, elég egyszerű sok esetben, egy gazdasági válságban, amikor a, a hatások nyilvánvalóak, nem nincs szükség egy kiterjedt értékelésre, a program módosításának megindoklására. No, ezért volna szükség erre az egyszerűsítésre a jövőben. És ha kisebb változás van a projektben, például <clears throat> Litvániában volt egy példa, és stadiont építettek volna, melyet tízzer nézőre terveztek volna eredetileg, és aztán a program végrehajtása során kiderült, hogy 12 ezer főre jobb lenne, akkor a jelenlegi szabályok szerint egy új jogosultsági szabályzatra lett volna szükség, a jövőben erre nem lesz szükség, csak akkor, hogyha új kiadási kategóriákat vezetnek be. Nos, csak, csak ekkor lesz szükség az új jogosultságú adatok beadására. Javasoltuk azt is, hogy egyszerűsítsük a pénzügyi tervezés szabályait, és kifejezettebben energiahatékonysági célokra hegyezzük ki azokat, és a megújuló energiák források használatára ösztönözzünk velük mert hogy az energia területén és a megújuló energiaforrások területén nagyon sok tennivaló van, különösen válságos időkben. Nagyon sok tevékenység önmagában is új munkahelyeket teremthet. Azt is javasoltuk, hogy, hogy tegyük világosabbá azon szabályokat, ahol félreértések adottak a régiók és közöttünk Például tipikusan ilyen problémás szabály volt a, a visszatartás a beruházások idején, tehát hogy ne történjen az meg, hogy valaki kap egy támogatást, az beruház valahol, aztán beruház egy másik támogatással máshol, és aztán elviszi azt a beruházást egy másik. Erre. Ez a fenntartási időszak, vagy fennmaradási időszak szabály csak a tényleges tőkeberuházásokat, tehát infrastruktúrális vagy termelő beruházásokra vonatkozóan marad fenn ez a szabály, de, ha, de hogyha mondjuk hálózatépítésre adunk támogatást, vagy képzésre, akkor ez retenciós vagy, vagy helyben maradási ö, szabálynak nem sok értelme van, ezért tettük világosabbá, hogy ez a retenciós, egy fennmaradási, helybemaradási szabály csak a termelő beruházásokra érvényes. És az azért az ESA esetében, ahol nagyon sok a képzési program, e retenciós szabályokat csak akkor követeljük meg, hogyha kifejezetten kötelezővé ha a versenyügyi főigazgatóságban dolgozó kollégáink az állami támogatások szabályának megfelelően tartják kötelezőnek a retenciós szabályt. Csak akkor kérjük az ESZA esetében. És nem alkalmazzuk olyan esetben, hogyha nem csalással kapcsolatos vagy nem csalás gyanús csőd áll be, ami a válság esetében nagyon gyakori a kkv esetében sajnos. További egyszerűsítési intézkedés a jövedelemtermelő beruházások vagy projektek esetében a, a, a bevételek ellenőrzése. Azt mondtuk, hogy a program időszak végéig monitorozunk, de ha vége a program időszaknak, akkor nem folytatjuk ezt a megfigyelést, mert ez hatalmas ö, igazgatási terhet jelentett a regionális meg a helyi önkormányzatoknak. Ezen túl a jelentéstevés szabályait is egyszerűsítettük, ez is jelentős teher volt a projektgazdák vállán, és világosabbat tettük, milyen garanciákat kérünk, amikor állami támogatási rendszerekben előlegeket nyújtottunk. Volt egy olyan félreértés, miszerint csak bankgaranciákat fogadunk el, nem. Világosat tettük, hogy állami garanciavállalást is, vagy más nem pénzügyi közintézmények részéről is elfogadunk garanciákat. Még két javaslat, amely benne van a, az egyszerűsítési csomagban, az egyik a válsághoz kapcsolódik, a másik, meg hadd mondjam meg nagyon őszintén, egy, egy hibához adódik, amelyet felfedeztünk a saját szabályrendszerünkben. Az első tehát, ami a válsággal kapcsolatos, azaz hogy a csomagunkban azt javasoltuk, 2009-től 10-ig terjedően 100%-os visszafizetés történjen az ESA projektekre. Hagy fogalmazok nagyon világosan. Nem akarjuk alapvetően megváltoztatni a társfinanszírozás szabályait, szabályait, a 100%-os visszafizetés 2009-re és 10-re semmi módon nem kérdélezi meg az általános társ finanszírozási szabályokat, amely minden operatív programra érvényes. Pusztán azt javasoltuk, hogy egy 2009-re és 10-re feltöltsük a, a forrásokat, és a tagállamok és a régiók likviditást kapjanak 2009-re és 10-re. És aztán 2009-10 után időszak végére ki kell aztán majd egyensúlyozniük, tehát az időszak teljességére vonatkozóan visszatér a normál társfinanszárosi egyensúly, pusztán egy ilyen elő feltöltést kaptak a, a, a tagállamok, illetve a régiók. Hogy elkerüljük a félreértést, fontos világosá tennünk ezt. Ez volt tehát az a javaslat, amit már benne van a bizottság ö, tájékoztatásában, amely a foglalkoztatásról szól, és ez azért az eszára ra van kihegyezve, mert itt tudunk leggyorsabban reagálni a növekvő munkanélküliségre, itt tudunk gyors lépéseket tenni a tagállamokban annak orvoslására. Ez, ez kapcsolódóan is az utolsó gondolatom, elnök úr, az ERFA szabályozását is javasoltuk, hogy egy hézakpótlás, egy hiánypótlás megtörténjen. Ez pedig abban áll, hogy a lakásépítési peruházások is jogosultak, amennyiben marginalizált közösségeket szolgálnak, például a roma közössége érdekében történik. Ez pedig csak a 12 EU tagállamra vonatkozik, a régi tagállamokra, az új tagállamokra, és ez válasz saját elemzésünkre, meg a tagállamok jelzésére is, amelyből kiderült, hogy az akár építésre vonatkozó szabályok, melyek legfőképpen a városi területeken való lakásépítésre vonatkoztak, nem igazán illeszthetőek a ö, marginalizált ö, közösségek igényeire, akik általában vidéki területen élnek. Nos, kedves képviselők, urak és hölgyek, ez volna a egy összefoglalója annak a vita, vitának, megcsinálnak, amely tegnap indult el a tanácsban. Szerintem ez egy, ez az első forduló, amelyben a tagállamok reagálnak felvetéseinkre. Tegnap nem voltam személyesen a tanácsban, de kollégáim, akik ott ültek a tanácskozáson, azt mondták, hogy a, az egyszerűsítő csomag kapcsán nem is nagyon váratlanul viszonylag pozitív, sőt túlnyomó rész pozitív reakciók születtek a tanács körében. Úgy tűnik itt érzékelhető az óval, hogy tovább lépjünk, még tovább, mint ahogy javasoltuk. Tehát az egyszerűsítő csomagot illetően nem érzékeltünk problémát. Ahol a vélemények ütköztek a tanács hozzászólásaiban, az főképp a, a, az ESZA 100%-os társfinanszírozásának kérdésében, adódtak. Szamecki biztos jelöltel és a mai svéd elnökséggel folytatott eszmécseréjük során itt is felmerült ez, ahogy hallottam. Ez a kérdés az elkövetkező napokban érdemes lesz figyelni, merre fejlődnek a dolgok, merre alakulnak. Szeptember 11-én lesz egy új, egy 9 lesz egy tanácsülés, ahol az egyszerűségi csomagra fogunk koncentrálni, fognak koncentrálni, és az ERFA szabályozás módosítására a roma közösség figyelembevételével. Tehát ezek az ügyek is tovább vihetőek lesznek. Itt nem nagyon ütköztek a vélemények, nem volt különösebb ellenállás. Ami pedig a többi kérdést illetően, szeptember 11-én egy háromoldalú intézményközi megbeszélésre kerül majd sor, amely e kérdéseket taglalja majd, és a, a bizottság tájékozódott a, a tanács tegnapi üléséről, jövő héten ülök össze a foglalkoztatási főigazgatóságban dolgozó kollégámmal, aki az SZ-ért felelős. Reméljük, hogy ha nem is 9-ére, de 21-ére, szeptember 21-ére világosabb képet tudunk alkotni, és be tudok számolni arról, biztos vagyok abban, hogy lesz a problémának elfogadható megoldása. A problémák pedig két rétűek. Egyrészt a tagállamok likviditása, legalábbis egyes tagállamok likviditása, amelyeket nagyon megütött a válság, és ez a kérdés felmerült a tanácsban is, és ez nincs bennem a mi javaslataink alapján történt, ez a témafelvetés, hanem a jelenlegi helyzetből adódóak. Hogy az M plusz 2, M plusz 3 szabályok vajon tarthatóak-e, vagy szükség van -e arra, hogy, hogy kivételes megoldások szülessenek. Tehát itt még nyitva áll a, a vita. Én nagyon-nagyon sajnálnám személy szerint, hogyha ezen kérdések vitája megakadályozna bennünket abban, hogy az egyszerűsítési kérdések gyorsan átmenjenek. Az elnökség által javasolt eljárás alapján azonban bízvást mondhatjuk, hogy valószínűleg az egyszerűsítés csomag gyorsan halad majd, míg a politikai szempontból súlyozottabb, terheltebb kérdések, például a tagállamok likviditása, meg a 100%-os társadalmi ügye lehet, hogy további vitákat igényel majd a tanácsban. Hatalmas program ez, amit már most is ugye elég hosszasan adtam elő, de Remélem, hogy a továbbiakban is együtt fogunk működni ennek vitelében, és azt is remélem, hogy ezen a csomagon túl, amit most olvashatnak, tovább tudunk szorosan együttműködni a többi kérdés az a 2013 utáni vonatkozó javaslatok ügyében, a költségvetés felülvizsgálata ügyében, és még pontosan abban a kérdésben, hogy mit teszünk a jövőben a kohéziós politikával. Nagy program ez, de nagyon izgalmas. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tirkáner főigazgató úr. Mielőtt megnyitám a vitát, az olyan érkezőknek elmondanám, hogy ebben a kérdéssel, tehát az erfával kapcsolatban együtt döntési eljárásunk van, tehát a és az összes olyan dolog, ahol leegyszerűsítéssel foglalkoznak, ott a parlament, tehát csak, parlamenttel csak konzultálna, tehát felvilágosításként nem mondanék el, most pedig megnyitom a vétel. Jan Olbricht következik. Köszönöm elnök asszony, köszönöm főigazgató úrnak is a bemutatót. az is nagyon jó, hogy a hivatalos eljáráson egy kicsit kívülre is helyezkedhetünk, nem, ugyanis nem vártuk meg az írásos szöveget, hanem kicsit előbbre hoztuk a vitát. Ez remek. Ez is megmutatja, hogy az eddigi jó munkakapcsolatunk a bizottsággal tovább folytatódik. Van Niszörő urat én helyettesítem, ő az ERFA módosításának a jelentéstevője, illetve az általános módosításokról is szólnék néhány szót. Az első észrevételem elég általános jellegű, nehéz helyzetben vagyunk. A számvevőszék bírálja a bizottságot a magas hibahatár miatt, vagy hibaszám miatt, és a számvevőszék azt szeretné elérni, hogy jobban ellenőrizze a bizottság a folyamatokat, illetve szigorúbban. Úgy tűnik tehát, hogy egyrésztről szigorítani kéne a szabályok végrehajtását, másrésztről viszont a bizottság szeretne rugalmasabb lenni, hogy a folyamatok egyszerűsödjenek. Tehát két dolognak kell megfelelni a bizottságnak, egyrésztről jobb ellenőrzés, másik oldalról nagyobb rugalmasság, nagyobb nyitottság a kívánalom. A parlamentben a Költségvetési Ellenőrző Bizottság is bemutatta, hogy Európa, illetve nemzeti szinten nem ugyan olyan ö, kritériumok alapján felel meg valami, ö, mint kiadás. Tehát több kritériumrendszer is él párhuzamosan. A második dolog. Mindannyian tudjuk, hogy az időszakos változások sokszor nem időszakosak, sokszor a jövőre is hatással vannak, a jövő kohéziós szakpolitikájára például. Elmondhatjuk, hogy válságot élünk meg, de lehetünk rugalmasak, és akár az időszakos szabályokat vagy eljárásokat hosszabb távúvá is tehetjük. Én tehát azt kérem, hogy legyen rugalmasabb és nyitottabb a rendszer, ugyanakkor nagyobb felelősség illesse, a, vagy nagyobb felelősség háruljon a tagállamokra, és próbáljuk meg okosan gazdálkodni a pénzünkkel, hogy a nagy projekteket tudjuk finanszírozni, tehát legyen könnyebb a pénz lehívása, az ehhez való hozzájutás, ugyanakkor szigorúban kell ellenőrizni a pénz elköltését. Nem tudom, hogy erre hogyan reagálnak a tagállamok, Mit mondanak arra, hogy ezután jobban fogják ellenőrizni őket? Tehát jó, ö, nagyobb lesz a rugalmasság, jobban bele tudnak szólni a döntéshozatalba, ugyanakkor ö, jobban is fogják bíró, bírálni őket. És még egy kérdésem van, hogy ö, a diplomatikus beszédmódtól el tudná térni a mai ülése. Tudjuk, hogy bizonyos nehézségei támadtak a csomaggal kapcsolatban a tanácsban. Még várjuk a végleges szöveget, és valószínűleg a, az európai szociális alappal lesznek a legnagyobb gondok, vagy, hiszen elképzelhető, hogy 2010 után a tagállamoknak nagyobb befizetést kell tenni, mert 2009-ben és 2010-ben többet fognak kapni is így könnyebben hozzá lehet jutni ugyan a pénzekhez, de a rendszer mégis nehézkesebben működik. Kérdezem, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát, hogyan lehet ezt feloldani a tagállamoknak ezt az ellenérzését, és mennyi ideig tart ez majd? Ön szerint ezen akadályokat hogyan lehet majd áthidalni? Mit, mond, mit tud erről most mondani? Természetesen nem szeretném őt nem szeretném őt nehéz helyzetbe hozni, hiszen sok sikert szeretnék önnek kívánni. Gyorsas Provokakis következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Tisztelt főigazgató úr! Először is szeretném megköszönni azt, hogy a várva várt egyszerűsítés végre bekövetkezik. Azt hiszem, itt a teremben ezt mindenki támogatja. Ez a jelenlegi javaslat a harmadik, és remélem a jogbiztonságot ez majd növelni fogja a tagállamokban. Ezáltal gyorsabban le lehet hívni majd az alapokat. A jelenlegi javaslat felvetéseire nagyon nagyra szükség. Üdvözöljük ezeket, és mindenképpen az európai alapok napi működtetését megkönnyítik majd. Több dologra is kitért, például, hogy a nagy projektek esetében egyetlen küszöb lesz, aztán a bevétellel járó projektek egyszerűsítése, az energiahatékonyság, illetve az megújuló energiaforrások használatával kapcsolatos szabályok a, lakhat, a lakásépítésben, aztán a házak újraépítése, illetve renoválása olyan közösségek esetében, akik lakhatási nehézséggel küzdenek vidéki vagy városi területeken, ez főként a romákra vonatkozik. Szeretnék én is kidélni egy dologra, ami úgy tűnik, hogy fekete bárány itt a javaslatok között, ez a 100%-os társfinanszírozás. A válságot legjobban sújtó országok egyik legnagyobb gondja, gondja a likviditás. Tehát, hogy mennyire elérhetők, leívhatok a pénzek, az EU források, annak érdekében, hogy elkezdődhessenek a projektek. Az ESZA 100%-os társfinanszírozása csak a strukturális alapra vonatkozik, ez a legkisebb összegű, vagy legkisebb összegtartalmú alap. Ez azt hiszem a gazdasági válság okozta problémáknak csak az egyik részét oldja meg. Tudjuk azt is, hogy nagyon sokan, akik átképzésben részesülnek, még ezután sem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és azt is tudjuk, hogy a jól álló, gazdaságilag jól álló programok nagyon nagy mértékben, akár 50%-os növekedést is láthatnak a elérhető az alapokban, viszont a gyengébben álló államoknál ez csak 15%. Jevgenyi Kirillov következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt. Hadd mondjam ezt el, hogy mennyire örülök annak, hogy ismét tárgyalunk egy olyan kérdést, nem sok idő elteltével, amelyet a szakbizottság régi tagjai jól ismernek, mi több eléggé egyhangúan nyilatkoztak e felől az előző ciklusban, és együttesen igyekeztünk nyomást gyakorolni a szabályok egyszerűsítése irányában. Jól tudom persze, ismerem Olbricht úr agájait, a számvevőszék fenntartásával kapcsolatban, de egészében azonban látnunk kell, hogy a jobb, szabály, egyszerűbb szabályok átláthatóságot is megengednek a vizsgálók számára is, tehát az ellenőrök is jobban tudják ellenőrizni az egyszerűbb szabályok betartását. Ez a csomag erre a ciklusra vonatkozóan a lehető legjobb, és hát majdnem a, ugye majdnem 2009 majdnem a pénzügyi időszak közepén vagyunk. A felmerülő kérdés, hogy miért nem kezdtünk a, neki a dolgoknak már korábban, miért nem igyekeztük gyorsabbá tenni a folyamatokat. Tudjuk persze, hogy a tagállamok érdekei különböznek itt, de inkább hajlok akkor már elfogadni ezt a másik gondolkodásmódot, miszerint a pénzügyi válság nagyon negatív hatásai mellett nagyon sok pozitív elemet is tartalmazott. Például az egyik pozitívum, hogy végre belendítette ezt a folyamatot, rá kényszerített bennünket, hogy egyszerűsítsük azokat a túl bonyolult szabályokat, amelyek bizonyos területeken olyannyira bonyolultak, hogy egyes kedvezményezettek lemondtak a részvételről a projektekben, mert nem tudták tartani ezt a, a bürokratikus szabályrendszert. Ezért kell üdvözölnünk az új csomagot, és meg kell tegyünk mindent, hogy konstruktívak legyünk, és azáltal hatékonyak, és a lehető leggyorsabban eredményeket tudjunk hozni. Szeretnék, szeretném megdicsérni a főigazgatóságot azért, mert amit az előző csomaggal kapcsolatban márciusban eldöntöttek, az már most gyümölcsöket hoz. Emlékszem, mint jelentéstevő, amelyek idején a sajtó megkérdezett, és azt mondtam, hogy nem vagyok biztos benne, hogy siker jár a csomag, és az, hogy sikerre járt, nagyon jó jel, és a második csomag tekintetében is ugyanolyan gyorsan kell lépnünk, hogy érezhető legyen a tagállamokban mindezek hatása még a válság vége előtt. Hiszen a tanács és nyilatkozott a nehézségekről, de én azt gondolom, hogy a szakbizottságon feladata az, hogy segítse ezt a folyamatot, afelé kormányozva a, a, a dolgok menetét, hogy ez egyszerűsítő csomag elfogadásra kerüljön ami a százszázalékos társfinanszírozást jelenti, ezen tovább kell dolgoznunk, és koncentrálnunk kell a kérdésre, és persze jelen pillanatban, ugye még a dokumentum hiányában is már támogatásunkról és készségünkről adhatunk számot, hogy e felé kormányozzuk a dolgokat. Reméljük, hogy a tanácsban mielőbb megállapodás születik, és ennek alapján írásba is foglalhatjuk álláspontunkat a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm, Tajra úr, a következő. A direktor Anna. Eh. Anner úr, igazgató úr. Az ALDE frakció körében érvényesül az a meggyőződés, hogy az egyszerűsítő intézkedések egészében pozitívak, ugyanakkor hosszú távon szükség van a hatások értékelésére. Tehát ezért a százszerzadékos társfinanszírozás kérdésére szeretnék most koncentrálni csak, mert számomra fontos, hogy pontosan tudjuk azt, hogy a, mit jelentenek a gyakorlatban a bizottság javaslatai. Azt jelentik el vajon, hogy az ez a alap 100%-ig kifizetésre kerül most, de aztán az év, az időszak végéig ez társfinanszírozással is kiegészül. Ez voltak éppen azt jelenti, hogy egy kamat nélküli hitelt adnak a tagállamoknak. Felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez a hitelkeret egyáltalán szükséges-e ilyen széles körben, hiszen nem minden tagállam ö, bír nehézségekkel a hitelek finanszírozásában, és a hatás ellenőrzésről beszélünk. A társfinanszírozás mondjuk a 20%-os szintű, a, ez a kisebb szint, és különféle oka lehet a, a projektek elakadásának, lehet pénzügyi ok ez, de lehet pusztán abból a tényből adódó, hogy a tagállam adott régiójában nem akarják a 20%-os önerőből való finanszírozást teljesíteni, mert egyszer nem érdemes. Ha meg valaki százszerzalékban kap finanszírozást, akkor rá se kérdez, hogy érdemes -e a projektet megcsinálni, megcsinálják, akkor is, ha nincs értelme. De ebben az értelemben is végig kell gondolnunk, és némi szkeptissel fordulok a megoldás felé, hogy a társadalmi egyszerűen a területen eltekintenek, éppen a felelősségi kérdések miatt. Tehát mi a, mi a konkrét javaslat ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Akkor most az igazgató úr válaszol ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jan Olbrichtnek a kérdéseit illetően valóban teljesen világos, hogy az egyszerűsítések, amelyeket most bevezettünk, eh, azok megtartandók. Ez a jelenlegi vonulat a politikánkban, tehát több rugalmasságot akarunk. És ezért valóban úgy lesz, ahogy mondtam, hogy a 2007-2013-as időszaknak a csomagjával megállunk, de majd folytatjuk az erőfeszítéseinket az egyszerűsítésre, egyszerűsítésre 2013 után. De remélem, én személyesen legalábbis, hogy 2013 utáni időszakra sokkal többet tehetünk, hogyha már a kezdetektől fogva így teszünk. Hiszen a jelenlegi rendeleteken javítunk majd. Tehát a jövőben a teljesítési mechanizmusok nagyon fontosak lesznek. Állandó kapcsolatban vagyunk a számvevőszékkel is, hiszen néha olyan választ kapunk a számvevőszéktől, hogy ha ilyen bonyolultak az önök szám, szabályai, akkor nekünk arra kell vigyázni, hogy ezeket ilyen módon valósítsák meg. De hogyha egyszerűsítének, akkor nyilván egyszerűbb lesz számunkra a szabálytalanságokat is felfedni. Ez lehet, hogy szép azonnali kész válasz, de személyes meggyőződésem, hogy komoly kérdéseket kell majd magunknak feltennünk a jövőben. Ezekre nincsen most jelenleg válaszom. Van egy ilyen kérdés például, amivel tegnap találkoztam, azelőtt nem gondoltam rá, gondolkodtam ezen, de egy érdekes kérdés. Hogyha megnézzük a szabálytalanságokat a tagállamokban, amikor a politika megvalósításáról van szó, és elnézést kérek, hogyha most nem jó számokat mondok, nem pontos számokat, körülbelül 60 százaléka ezeknek a közbeszerzéssel kapcsolatos. A kérdés felmerül, hogy ez most a kohéziós politikának a feladata -e, és egy kicsit túlzok most itt, hogy ő, ő ellenőrizze a közbeszerzést vagy pedig vannak-e más módszerei e, a közbeszerzési kérdések szabályozásának? Számomra is kérdés ez még, de ez egy alapvető kérdés, és e, nem lehet egy dokumentum e, keretében megoldani, hiszen ez egy politikai kérdés, és ezt a 2013 utáni időszakban kell megvitatnunk. Aztán felmerül egy másik kérdés, amelyről el kell gondolkodnunk, az ellenőrzési rendszert a tagállamokban és a régiókban elvégzett munka alapján kell megvalósítanunk. És el kell gondolkodnunk arról, hogy mondjuk szerződések vagy bizalmi megállapodások keretében amikor olyan esetekről van szó, amikor jól mennek a dolgok, akkor bízunk a végrehajtókban, addig, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják. Aztán egy végső kérdés, megint csak nem lehet egy javító rendelet során megoldani, hanem a jövőben kell majd gondoskodni róla. Jelenleg azt látjuk, hogy a sikeres kezdeményezések a regionális fejlesztés keretében olyanok, amelyeket helyi szinten alapítottak ki. Ezért a jövőben, a területi kohézió keretében el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan tehetünk többet azért, hogy helyi szintű fejlesztéseket indítsunk el. És ez a helyi kezdeményezésű fejlesztés bele kell, hogy illjen minden stratégiába. Ez is olyan feladat, amely felvet egy másik kérdést. Hogyha helyi fejlesztési szintre megyünk le, akkor biztosítani kell azt is, hogy az irányítás olyan, hogy nem fékezi le ezeket a helyi kezdeményezéseket. Ezek mind nagyon fontos kérdések a jövőt illetően. De szerintem ez a sínre állított vonat továbbra is az egyszerűsítés felé megy és a tagállamokban és a régiókban ott helyben fogjuk ezeket megvalósítani, és a civil szervezetek képviselőivel együtt megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk még ezen a területen. Ez aztán fokozatosan, lépésenként megváltoztatja a rendszert majd. Stavrakakis úr a száz százalékos társfinanszírozásról beszélt a szolidaritási alapban, hogy ez elegendő-e. Nos, a tanácsban vannak a tagá- van a tagállamoknak egy csoportja, akik azt mondja, hogy jelenleg likviditási csapdában vannak, és ezért azt akarják, hogy ezt folytassuk, de jelenleg a költségek nem elegendőek ahhoz, hogy ezt megtegyük. Épp ezért erről továbbiakban is beszélni kell és a szolidaritási alapra azért koncentrálunk, mert egy olyan helyzetben, ahol nagyon gyorsan növekednek a munkanélküliségi problémái, a szolidaritási alapnak az eszközeit nagyon gyorsan kell bevetni, hiszen nagyon fontosak. Az ERFA és a kohéziós alapi intézkedések, és Trojra úr említette ezt, E, a lassúságunk okai, e, oka nem az, hogy nincsen elegendő eszköz, hanem például a projektek túl bonyolultak, és más okai is lehetnek. Ugyanakkor a kérdés az marad, hogy hogyan tudunk megfelelő likviditást biztosítani a tagállamoknak, különösen azoknak, akiket leginkább sújt a válság azért, hogy azonnal cselekedhessenek. Őszintén szólva emlékeztetni kell arra, hogy már előleget fizettünk a tagállamoknak, már az utolsó csomagban is megnöveltük ezeket a jövőbeni előlegeket, 6,25 milliárddal, ha jól emlékszem. Tehát a gépezetet hajtja már ez a pénz, és a, az ESZA keretében, ahol egy konkrét területet célzunk meg, már ez működik. De most akkor rátérek talán úrnak a megjegyzésére, ez nem plusz pénz, hanem ezt már előirányoztuk az egész időszakra, és nagy részét az elején elköltöttük. Amikor a 2007-2013-as időszak lejár, akkor az időszak vége felé ezeket visszavesszük. Úgy látom ezt, hogy ha van egy ESA projekt, amelyet 2009-2010-ben végeznek el, akkor hatalmas társfinanszározási arányt fizetünk nekik, de e, ezen kívül plusz előleget fizetünk egészen 100%-ig ilyen kifizetésekre. De semmit más nincsen. Ez 2009-2010-re vonatkozik. És egy másik fontos szempont, mivel a parlament ugye kétségvetési hatóság, hogy ez a 2010-es költségvetési tervezetben marad. Tehát ezeket az előlegeket eh, a számítások és szimulációk alapján a 2010-es költségvetés eh, alapján vezethetjük ki, ahogy ezt a eh, bizottság megtervezte, és a költségvetési hatóság két részében is megbeszéltük. Krilov úrnak szeretném megköszönni a támogatását, hiszen szükség van a támogatásra, persze nem feltétel nélküli támogatásra, hanem azért, hogy ezt gyorsan elvégezhessük, ezért nyilvánvalóan szükség van az önök támogatására. Mint ahogy mondtam, a játék már folyik, ezért vagyok nagyon, lennék nagyon hálás, hogyha az év végére befejezhetnénk ezt a munkát. Erre az időszakra ez az utolsó csomag lenne. Persze sosem lehet azt mondani, hogy soha, mert nem tudhatja az ember, hogy mi lesz egy-két éven belül, de a mi szempontunkból, és egyetértenek velünk a tagállami szakértők, hogy ez legyen az utolsó csomag, de már is dolgozunk a 2013 utáni időszakon. Tyler úr nagyon fontos megjegyzést tett, mondta, hogy a, a egyszerűsítés jó dolog, de meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hatékonyak-e a politikák. És én ezzel teljesen egyetértek. Az egyik legfontosabb változás szerintem, és 2013 után ezen együtt kell működnünk, és pedig azon, hogy hogyan tudunk olyan rendszereket megvalósítani, amelyek segítenek abban, hogy a hatékonyságot jobban értékeljük. Tehát a saját politikáinknak a hatékonyságát. A 2000 2006-os időszakok értékelési jelentései most jelennek majd meg, és természetesen önöknek is beszámolunk majd az év vége felé. Amikor is áttekintjük azt, hogy milyen következtetéseket vontunk le a 2000-2006-os időszak értékelési munkájából de a jelenlegi év és a jövő szempontjából még jobban szeretnénk végezni a munkánkat. Vannak módszerek ezekre, most alakítjuk őket, és nagyon örülnék annak, és ehhez Olbricht úrhoz csatlakozom, hogyha a jövőben lehetne egy olyan politikai keret, ahol, ami nem csak a szabályosságra koncentrál, vagy a hibákra, hanem egy tanulási folyamatra, hogy mi működik a gyakorlatban, és mi nem. Ha ez sikerül elérni, akkor én akár már le is mondhatok, mert akkor már sikeres munkát végeztünk. De őszintén megvallom, hogy ez egy nagy kihívás, de nagyon örülök, hogy ezzel kapcsolatban tett megjegyzést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Markus Piper következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. Áner úr, azok a kérdések, amelyeket a bizottság, javaslatok, amelyek a bizottság előállt, rendkívül üdvözlendők lényegében. Két megjegyzésem volna. Egyrészt a a lakásépítés kapcsolatos program, ahol van hozzászólásunk, és a másik az alapszabályozás kérdése. A lakásépítéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy Nyugat-Európában is a, azok a, a társadalom szélén élő csoportok ott is jelen vannak, akiknek hasonló ajánlattal lehetne segíteni a helyzetét ezek van a fontos javaslat hatáskörét, vagy érvényességét kiterjeszteni a régi tagállamokra is. Azt is kérem, hogy ne túl szorosan határozzák meg a, eh, ezen marginális csoportok definícióját. Vannak más olyan csoportok is, akiket nem tartalmaz a szabályozás. Ami pedig az alapszabályozást illeti, ahol csak, ahol csak konzultációs jogunk van, mint parlamentnek, azok a javaslatok, amelyek itt állnak, mindenképpen ö, elég haszt, tehát fontosak ahhoz, hogy jövőben is foglalkozzunk ezekkel a nagy projektekkel kapcsolatos szabályozásra gondolok itt, meg a saját bevételt produkáló projektekre. Egy dolog van, ami némi fejfájást okoz, és persze tudom, hogy likviditási problémák adódtak egyes tagállamokban, Mégis szeretnék arra emlékeztetni, hogy mit teheti, mit tette erősé Európát. Ez a stabilitási paktum, a, a Bázel 2-es szabályozás, tehát pontosan azok a szabályok, ahol az, az emberek, a régiók, a tagállamok saját felelősségére építettünk, ezt tette mindig Európát sikeressé. Figyelnünk kell, hogy ne történjen egy olyan fajta gátszakadás, ami aztán jövőben ö, elvként szolgálhat a területfejlesztési támogatásokra vonatkozóan. És ez elvi kérdés. Ha az ESA esetében 80%-át a költségnek az Európai Unió fizeti, ez egy hatalmas ö, arány, ami nagyon-nagyon nagyvonalú ajánlat a régiónak. Hogyha 20%-ot sem tud előteremteni, hát az nagy gond, hiszen ténylegesen a régiók érdeke kell legyen a projekt végrehajtása. És ha csak a, a pénz, pusztán a, a, az az érdek, hogy a pénzt, tehát pénzt megkapják, akkor az nem elégséges. Hát a projekthez kell fűződjön a régió érdeke. Tudom persze, hogy a régiók ezeket a, régi, ezeket a pénzeket majd vissza kell fizessék, de ki tudja, mi lesz majd 2010-ben, 2012 ben a helyzet. Tehát úgy vélem, hogy a saját felelősség alapelvét feltétlenül fel kéne tartani. Uh, köszönöm szépen, Godman úr következik. Köszönöm szépen, megköszönöm a lehetőséget. Két dolgot szeretnék kérdezni. Első. A csomag kiértékelésére nyílik most lehetőség, illetve hát nem sokára. Ugye ezt az egyszerűsítési, ez egyszerűsítési csomagról beszélek, és ebben benne lesz annak az ellen, elemzése is, hogy a 2006-os időszakig hogyan használták az ESZ-t, illetve a regionális fejlesztési alapot. Ugye 2009. január 1 zárult le ez, az, az a vizsgált időszak, bár ha jól tudom, akkor eddig a dátumig 2009. január 1-ig nem minden program zárult le. És úgy hallottam, hogy az év végéig halasztották ezt el, vagy 2010. júniusáig. Itt gond lehet az egyszerűsítéssel, hiszen arra is fennáll az esély, hogy arra is megvan az esély, hogy majd a sajtó az EU-t megint azzal fogja vádolni, hogy nagy a bürokrácia, nem jók a projektek, hogy az, hogy az Európai Uniós bürokrácia a gond, pedig sokszor a menedzsment, a projekt menedzsmentje nem jó, és véleményem szerint olyan esetekben, érdemes csak az egyszerűsítésről beszélni, amikor tényleg ez volt a gond, ne keverjük össze a dolgokat, a nagy bürokráciát EU szinten, illetve a helyi problémákat. Még egy dolog az egyszerűsítésről. Beszéltünk az energiahatékonyságról a lakásépítésben. Egy példával élnék. Az ESA, a Szociális Alap program, egyik programja szerint pénzt lehet majd lehívni ház szigetelés céljából, hogy energiát takarítsunk meg. Az volt a gond, hogy olyan épületekről van szó, amelyek legalább 51%-ban magánkézben vannak. Van, ugye van mondjuk egy 100 lakásos ház, nekik társfinanszírozniuk kell, tehát kölcsönt kell felvenniünk egy bankból. Lettországban és ha jól tudom, Litvániában is, vagy egyéb új tagállamokban nagyon nehéz azt mondani az embereknek, hogy menjenek, menjenek el a bankba, és a pénz más, vegyenek fel kölcsönt, vagy a saját zsebükből fizessék ki a társfinanszorolásra szoruló összeg egyik részét. Most érdemes befektetni, mert utána fölmennek az energiaárak. Nehéz ezt megtenni válság idején, amikor az embereknek egyébként is üres a zsebe. Tehát jó lenne ilyen időkben, iskolákban, kórházakban megtenni ezt, ott figyelni a, a szigetelésre. És ha jól tudom, akkor néhány országban meg is akadt ez a, ez a program. Legalábbis erről van tudomásom. Ha önök is egyetértenek, akkor el kéne halasztani ezt a társfinanszírozást. Kérdés, mit lesz velünk 2011-ben, 2012 ben 2013 ban hogyha nem fizetik ki a társfinanszírozás másik részét. Mi lesz azokkal, akik nem képesek megtenni, hogy a saját zsebükből is hozzátegyenek valamit a projekthez? Vagy 2014-re, 2015-re kell ezt elhalasztani, és ha nem jó feltételekkel veszik fel a kölcsönt ezek, a, ezek az emberek, akkor annak ők szák meg akár. Matula úr következik, mondja az elnök. Domnule Achner, apreciez astăzi pachetul de privind simplu. Köszönöm szépen, igazgató úr, főigazgató úr. Megköszönöm az egyszerűsítéssel kapcsolatos intézkedés csomagot. Hogyha megszavazzák ezt a csomagot, mégpedig a megfelelő határidővel, akkor minden bizonyal betölti majd a hozzáfűzött reményeket. A munkacsoportban Felmerült egy javaslat, miszerint az M plusz 2 szabályt az M plusz 3-mal cserélnénk fel. Románia és a zóna más országai is támogatják ezt a javaslatot. Ez az egyszerűsítés azt hiszem, hogy sok olyan esetet old meg, amelyekben padhelyzet alakult ki. Ön szerint ezt bele lehet -e venni a csomagba? Elnök Oró úr következik. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Főigazgató úr, kollégák. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a nagy függőségre, mert a, a szigetek gazdaságai függenek a fosszilis energia hordozóktól. Vannak az Európai Uniónak olyan szigeti területei, amelyek nagyon ambiciózus energiafüggetlenségi programokat indítottak rá a következő 20 évre nézve, és például a Reunion szigete, a szigetek is ilyenek, ahol nagy erőfeszítések történnek, hogy a, a Réunion szigetek és a francia állam részéről, hogy a napenergia és a földhő energiá révén, biomassa bekapcsolása révén ezek függetlenné váljanak a foszilis energiahordozóktól. Tehát a kérdés az, hogy az Európai Unió támogatja-e ezeket a, a szigeteket, amelyek szinte példátlan erőfeszítéseket tesznek e tekintetben. Nem csak projektekről van itt szó, hanem nagyon konkrét eredmények érzékelhetők. Például a Réunion szigetén az elektromos áram 36%-át már megújuló energiaforrásokból szolgáltatják, és ez a százalékos arány évről évre növekszik. Úgy vélem tehát, hogy az Európai Unió is kell, hogy erőfeszítéseket tegyen e szigetek támogatására, mert a megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztése igazi kihívás. És nem csak a fenntartható fejlődés szempontjából fontos ez, hanem a környezetvédelmi, társadalmi, szociális feladatok, a munkahelyteremtés feladata fényében is, és általában a gazdaság egészének javítását jelenti, hogyha a szén és egyéb fosszilis energiahordozók importja csökken, ezért volna fontos a szigetek példáját és a munkat a szigeteket támogatni, és ez egybeesik a svéd elnökség által felvázolt prioritásokkal, azaz az új fenntartatóbb gazdaság fejlesztésével. Alapszen miniszter úr is, miniszterasszony is nagyon pozitívan nyilatkozott ezekről a kérdésekről. Köszönöm, Sörőter asszony, a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első magyarázatát, előadását nem ö, hallgathattam meg, de az írásos anyagból tájékozódtam. Először is azt szeretném elmondani. Helyén valónak tartom azt, amit, amit eddig tettek. Mert hogy arra a tapasztalatra támaszkodnak, mely révén a bizottság jelentősebb mértékben tud pilot a projekteket alkalmazni, és ezek nagy-nagy sikerek, sikerrel jártak. Erről a dokumentumból is kiderül, hogy ezek a pilóta alapok, vagy próba alapok nagyon sikeresen működtek. Azt hiszem, az egyik fontos elem ezzel kapcsolatban, és az összes összefügg a helyi biztonsági rendszerek, ellenőrzési rendszerek fennállása vagy működése. Említette, hogy regionális, nemzeti szinten is kell működjenek ellenőrzési rendszerek. Ezek a, a, a szabályzatban is benne vannak, a partneri viszonyra vonatkozó ellenőrzések. Nagyon konstruktív javaslatok születtek, különösen a, azokban a projektekben, ahol a felek részt vehettek, és partneri viszony kialakult. Ugyanakkor kiderült egy jelentésből, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a, amelyek a partneri elvet teljesen semmibe veszik. A bizottság mégis tovább folytatta a projekteket ezekben az, a tagállamokban is. Szerintem itt elvégzendő feladat van minden tagállamban, meg kell adni a partnernek teljes jogát, és a, a partneri együttműködésre vonatkozó szabályokat be kell tartani, és a szabályzatban szereplő erre vonatkozó rendelkezéseket hivatalosan is be kell tartatni. A bizottságnak kéne, hogy legyen egy olyan részlege, vagy olyan hivatalnokai, akikkel kapcsolatot eh, lehet tartani, ahol be lehet jelenteni, hogy valami nem működik a partneri elvetartásában. Egyfajta riasztási rendszerként működhetne ez, hogy a bizottság legalább tudjon arról, hogy hopp, valaki így szólt, nézzük meg pontosabban, hogyan van-e ott valami probléma valóban. Ellenkező esetben olyan helyzetek állnak elő, amelyekről már szó is esett, ahol fennáll az a veszély, hogy a tagállam egyszerűen saját költségvetése sorának tekinti az Európai Uniós támogatást, és úgy bánik vele. És akkor nem éri meg a ráfordítás nyilvánvalóan a dolog. Azokban a tagállamokban tehát, ahol a projekteket, amelyeket az EU támogat, nem tárják a közvélemény elé, hogy ezek valóban EU támogatást élveznek, erre bizony reagálni kell. Tehát amelyen ilyen nagymértékben EU költségvetésből finanszíroznak egyes projekteket, arról bizony tájékoztatni kell a tagállamnak a közvéleményét, sok esetben ez nem történik meg. Ezek nagyon hatékony ö, eszközök lehetnek, és nem kívánnak nagy ráfordítást. És a közvélemény ezáltal tudja megállapítani, hogy az Európai Unió betartja a saját szabályait. Például, hogyha egy EU által finanszírozott projekt az európai a, a, a saját közlekedelmi szabályai sértő meg egy tagállam a projekt során és az EU által megkövetett környezetvédelmi szabályokat nem tartja be, akkor az bizony látja a közvélemény is, és akkor az EU olyan szereplőként áll a polgárok előtt, amely nem veszik komolyan a saját környezetvédelmi politikáját sem. Úgy hiszem, hogy nagyon egyszerű és gyakorlati lehetőség volna az ellenőrzés ilyen módon való megvalósítása. Ez azt jelentené, hogy a bizottság nem adhatna finanszírozást olyan projektekre, amelyek megsértik az Európai Unió körzetvédelmi szabályait, vagy az a tagállam vagy régió körzetvédelmi, illetve éghalatvédelmi szabályait. Ez a minimum, amit megkövetelhetünk, az, hogy ne finanszírozzunk olyan projekteket sem, ahol az el, a partneri együttműködés szabályait megsértik, vagy más olyan elveket, amelyeket alapvető fontosságúnak tartunk, és amelyeket megjelöl a szabályzat is, például a nemek közötti együttműk, egy, egyenrangúság és egyéb alapelvek. alapelvek. Ez nem sokkal kerül, ö, hanem csak egyfajta tervezést követel meg, amelyre egyébként szintén felhív a szabályzat. Erre vonatkozóan meg kell találni a kapacitásokat a bizottságban, nem lehet, az nem megy, hogy folyton újra és újra követeljük ezeket, de a projektek gyors végrehajtása felülírja ezeket a szabályokat. Ami pedig a magánfinanszírozás kérdését illeti, illetve az a rulírozó alapokról mondanám el, hogy sok esetben a tagállamok ezt is egyfajta saját kasszaként tekintik, holott nagyon világos kritériumok érvényesülnek itt. És hogyha a rulírozó alap működik, akkor az úgy kell működjék, hogy annak érdekében alkalmazzák, hogy a közigazgatást, illetve a kísérő bizottságok által kialakított szabályok érvényesülnek. Tehát nem a bankok kell, hogy a kritériumokat meghatározzák, hanem a fejlesztési szakbizottság kritériumja kell, hogy érvényesüljenek. Ez nincs benne az önök szabályozásában, és ezt fatális hibának tartom. Mert itt közpénzekről van szó, amelyekről nem tudunk dönteni, hogy milyen irányba folyjanak el. Erről a szabályzatnak rendelkeznie kell, ez megint csak nem kerül sok pénzbe, de ha mennyiben pozitív intézkedéseket akarunk, akkor ezt a részt erősítenünk kell. Nagyon szépen köszönöm. Most szeretném újra megkérni előadónkat, hogy reagáljon ezekre a megjegyzésekre. Nagyon szépen köszönöm. Elnök asszony. Először is Piper úrnak a megjegyzéseivel foglalkozom. Igen, azt hiszem, hogy a lakás ágazattal kapcsolatos kérdések valóban érvényesek, és amikor erről részletesen beszélünk majd, akkor rész, visszatérünk ezekre. Amikor a kizárt, kirekesztett csoportokról van szó, és itt a romáknak a példáját említete, akkor szeretném megjegyezni, hogy semmiképpen sem zárunk ki egy csoportot. Tehát ezeket a félreértéseket el kell kerülni. Aztán a száz százalékot illetően. Igen, ez két éves előleget jelent, és egy másik megjegyzés, amit korábban elfelejtettem megtenni, ez lehetőség a tagállamok számára. És azt hiszem, különösen azon tagállamok számára, ahol problémák vannak. És Kotmans úr említette a lett konkrét helyzetet, ahol ez egy jó intézkedés lenne. De a pénznek vissza kell kerülnie. Az érv, amelyet a tanácsban is többen, több tagállam említette, az az, hogy ez tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, filozófiai e, kérdés, tehát hogy ezt az átcsoportosítást hogyan oldjuk meg. Godnanis úr, a lett e, esetet illetően szeretnék erről többet tudni. E, a lett hatása, hatóságokkal kapcsolatban vagyok, és arról beszélünk, hogy mi le, mik a lehetséges megoldások, tehát mi lehetne független ettől a 100%-tól, hogy megoldjuk az ön által is említett problémákat. A középületek szigetelésének a kérdése, a megújuló energiák integrálása az új épületekbe, vagy a középületekbe, olyan kérdések, amelyeket támogatni tudunk. Matula úr igaza van, hogy nem említettük az N plusz 3-as kérdést, hiszen sosem volt világos számomra, hogy ez mennyire kérdés. Az év elején az volt a benyomásom, hogy az N plusz 3 vagy az N plusz 2 2009-ben fontos kérdés lesz de a nyári szünet után annyi kifizetési igényt jelentettek be, ahogy a kollégáim mondják, hogy a kérdés az sokkal korlátozottabban jelentkezik 2009-re. De 2010-re lehet, hogy ez fontos lesz. És ezt több állam is, tagállam is említette, tehát erről eszmét kell cserélnünk. Oro úr az ír országi megújuló energiákról beszélt, és a Reunion Szeged szigetéről. Az ír szigetek. Ez a politika alakítás szempontjából fontos, tehát a megújuló energiák nagyon fontosak, és az erre vonatkozó irányuló erőfeszítéseket megtesszük a szabályok keretén belül. Tehát a szigetek segítésére, például Reunion szigetén segítünk, mi rendelkezésre állunk, tehát lépjen velünk kapcsolatba. Schröter asszony, köszönöm. Az ESA javaslatok kapcsolatos eh, bátorítását, illetően eh, amit a partneri kapcsolatokról eh, és a házi feladatról mondott, az engem vizsgálatra kényszerített. Tehát, hogy elvégeztük-e a házi feladatunkat, tehát, hogy együttműködtünk-e különböző szervezetekkel. de az év második felében még erősíteni fogunk a különböző civil társadalmi szervezetekkel való kapcsolatainkon. Először is szeretnénk velük rámutatni arra, hogy hol vannak az igazi problémák, mit tehetünk 2007-2013-ban ezeknek a javítására, és aztán különösen a 2013 utáni időszakban. A számvevőszék a, által tévedéseknek, hibáknak, szabálytalanságoknak nevezett dolgok, amelyek persze sosem biztosak, azok szempontjából jobb megvalósítási politikákat szeretnénk bevezetni. azért, hogy felfedjük a problémákat, és gyorsan megoldhassuk őket. A rulírozó alapokat illetően eh, a kollégáimmal meg kell vizsgálnunk a kritériumokat. Eh, az volt a benyomásom, hogy a végső kedvezményezetnek történő pénzkifizetések esetében a felügyelő bizottságnak kell valamit tenni, de ezben a kérdésben még összeülünk. És hogyha vannak konkrét példái erre, akkor hálás lennék ezért, mert ezek jól jellemzik a problémákat. A mi gondjaink sokszor azok, hogy papíron százszázalékosan tökéletesnek néznek ki a dolgok, de amikor a megvalósításról van szó, akkor feltámadnak a kétségei az embereknek. De az önök visszajelzései segítségével és tapasztalataival ez segítés, segítséget jelent majd. Amikor a különböző szervezetekkel való kapcsolatokról van szó, akkor még kell valamit tennünk a főbizottságban. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon konkrét dolgokról vitázunk. Említette főigazgató úr, főigazgató úr, hogy a dolog sürgős, és a regi szakbizottság nem fog sokat, nem fog többet időzni ezen a kérdésen, mint ami szükséges. Kicsit attól függünk, hogy mikor jön a jelentéstevőkről javaslat, reményeim szerint hamarosan fel tudjuk állítani az időrendet, a naptárat erre a kérdésre, és hát természetesen kérem, hogy tudasson minket arról, hogyha valamilyen változás vagy előmenetel fejlemény történik a tanácsban ezzel kapcsolatban. Ha jól, értjük, jól értettük az ön, a soros elnök, illetve a biztos szavait, egyik mozgalmas lesz regionális politika területén a program idén, úgyhogy szívesen fogadjuk Önt az év hátralévő részében, még a hónapban is, és a 2006-2009-es időszakra vonatkozó eredmény elemzést is szívesen látjuk majd, vagy várjuk ezt. Az új kollégák felé pedig azt mondanám, hogy nagyon jó lenne, hogyha tájékoztatnánk minket arról, hogy mikor látogat el a biztos, vagy a főigazgató a választókörzeteinkbe. Ez hasznos lenne nagyon. Még egy dolog, Krélasszonynak el kellett mennie, és ő említette azt, hogy egy munkacsoportot állítottak fel a főigazgatóságban a 2009 utáni szakpolitikák kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ebben mindenki érdekelve van, részt vesz, kivéve az Európai Parlament. Meg kéne ezt nézni, hogy eh, hogyan lehetne az együttműködést is, is elmélyíteni, legalább vita szintjén jól lenne ez az Európai Parlament szempontjából, illetve az egész Európai Unió szempontjából. Hogyha nincs több kérdés, észrevétel, akkor szeretnék köszönetet mondani főigazgató úrnak. Nagyon értékeljük, hogy ellátogatott ide hozzánk. Van neki tudja, hogy tegnap még kórházban volt Áner úr, de elérkezett, végül mégis el tudott jönni, úgyhogy nagyon köszönjük. A szakbizottság tagjét kérem, hogy maradjanak itt még, még van egy napi rendi pont, köszönjük. Just be careful on the yeah, yeah. and social pressures. And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 Kérem, hogy maradjunk még itt egy kicsit, van még egy napirendi pont, ez nagyon egyszerű a következő ülés időpontja és helyszíne, de nem annyira egyszerű a helyzet. Van egy kis bonyodalom a következő ülésre. Október 5-én és 6-án hétfőn és kedden szerül, kerül sor. Ez a brüsszeli nyitott napok időpontja, tehát október 5-én a plenáris ülésterembe fogjuk megnyitni 3 és 5 óra között a e, nyitott napokat, és ez után kerül majd sor a mi szakbizottságunk ülésére. Október 6-án lesz a szakbizottsági ülés délelőtt, aztán pedig 2.30-tól 4.15-ig lesz egy, lesz az ülé, tart az ülésünk. Tehát nem a szokásos időpontban tartjuk majd meg az ülést, de természetesen erről még tájékoztatjuk a képviselőket, amint rögzítettük és véglegesítettük a programot, ezt elküldjük. Még egy dologról szeretném önöket tájékoztatni, mert nem tudom, hogy Miguel elküldte ezt mindenkinek hogy a bizottság a bizottság tájékoztató üléseket szervez az új kollégáknak a szakpolitikáról, tehát aki érdeklődik, az elmehet ezekre.